Good morning, Jó reggelt, tisztelt kollégák! Amennyiben nincs ellenvetés a napirend tervezete kapcsolatban elfogadjuk a napirendet, és eh, ami a nyelvi kiosztást illeti, horvát, máltai és ír nyelven nincs tolmácsolás. Horvát, máltai és ír nyelven, tehát eh, ma és holnap sincs tolmácsolás. Ami a koordinátorok eh, ülésének határozatait illeti, ezt elfogadjuk a 205-ös szabályzat értelmében. Cecil Kiengét neveztük ki előadónak, ő fog elkészíteni a saját kezdeményezésű jelentést a DEVE Bizottság EU-Afrika stratégiájával kapcsolatos jelentéséhez. Ezt az ajánlást a szakbizottságunk elfogadja, 12 órakor pedig elektronikus szavazásra kerül sor tehát kérném, hogy mindenki legyen itt. A büntetés végrehajtási rendszerekről fogunk szavazni, és eh, ha mindenki egyetért velem, akkor elkezdhetjük a hármas napi rendi pont megvitatását, és szeretném köszönteni Andrew Seychelt, a Kozi Biztonság Bizottság elnökét. Ez a prezentáció természetesen arra a munkára fog összpontosítani, amelyet az elmúlt hat hónap során a COZI elvégzett, de van, vannak egyéb pontok is, amelyeket Szeisel úr ismertetni fog. Először is április 24-én a Libe Bizottság kapott egy prezentációt, meghallgatta Robin Wainwrightot, az Europol igazgatóját a 2017-es szokta jelentésről valamint az EU 2018 és 21 közti szakpolitikai ciklusáról. Ez a szakpolitikai ciklus stratégiai célkitűzéseket konkrét operatív fellépésekké alakít, a súlyos szervezetbűnözés témájában, a BIUT tanács pedig a május 18-ai ülésén elfogadta az új európai bűncselekményekkel kapcsolatos prioritásokat az elkövetkezendő évekre vonatkozóan, tehát most várjuk Szejcsel úr ismertetését, másodszorban pedig, ami az információs rendszereket és az interoperabilitást illeti, május 29-én Julian King biztos, biztos ismertette az ezzel kapcsolatos tájékoztatást. Az EU terrorizmus ellenes koordinátora, az alapjogügynökség igazgatója, valamint az adatvédelmi biztos, mint ismertették nyilatkozataikat, amelyeket csatoltunk ezen jelentéshez, ma pedig a COZI hozzájárulását, illetve véleményét hallgatjuk meg ebben a fontos témában. Most pedig Szeisel úrnak adom meg a szót, és kérném, hogy 15 percben ismertesse ezt a témát. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a magyarázatait. Köszöntöm a parlament képviselőit is, hölgyeim és uraim. Valóban egy nagy kívánság számomra, hogy itt lehetek és tájékoztathatom önöket a belső biztonságra vonatkozó operatív együttműködéssel foglalkozó állandó bizottság elnökének minőségében, ez a KOZI bizottság. Tájékoztatnám önöket ezen bizottság munkájáról. Az elmúlt hat hónap rendkívül intenzív és érdekes volt. Ez egy érdekes időszak volt hazám és saját magam számára is, és azt hiszem, hogy komoly előrelépést érhettünk el fontos dossziékban. Minden bizonyal önök is tudják, hogy a Kozi magas szintű ülésén magas szintű tisztviselők vettek részt a tagállamokból, valamint a főigazgatók is jelen voltak olyan kérdésekkel foglalkoztak, amelyek a belbiztonság kérdésköréhez tartoznak. Konkrét eh, dossziékat eh, taglaltunk, és eh, jelen voltak az Europol, az Eurojust, a CEPOL, a Frontex, az EULISA, valamint a külügyi szolgálat képviselői is. A mai hozzászólásomban két dossziéra szeretnék összpontosítani, az egyik az információ csere és az interoperabilitás, valamint az európai politikai ciklus. Az egyik legfontosabb tevékenysége az elnökség során a kozinak az volt, hogy biztosítani szerettük volna a jobb információt cserét. Ennek a munkának, illetve a kozi feladatainak két vetülete van ezen a területen. Először is a COZI felelős a az úti terv végrehajtásának nyomon követéséért, ami kibővíti az információ cserét, az információ kezelést, beleértve az interoperabilitással kapcsolatos megoldásokat a bel- és igazságügy területén. Ezt egyébként a tanács egy évvel ezelőtt támogatta, még a holland elnökség erősítette ezt meg. Tudják, hogy az úti terv 50 különböző fellépést tartalmaz. Ezek célja biztosítani azt, hogy a releváns információt megosztják egymással az érintett érdekelt felek, a tagállamok, az EU ügynökségei, és az adatbázisokat szisztematikusan táplálni kell, frissíteni kell, és biztosítani kell a hozzáférést az érintettek számára. Az elnökségünk alatt a végrehajtási jelentést elkészítettük az úti tervről, és már most láthatunk előrelépést számos fellépés terén, például és különös tekintettel, ami az információ csere fokozását, javítását, valamint a különböző információs rendszerek felhasználását illeti. Hogy egy példát is említsek, az Interpol információs rendszereinek lekérdezései több mint kétszeresére nőttek 2016-ban az előző éves kép, előző évhez képest, 2015-ben egy millió megkeresés volt, és 2016-ban egy másfél millió volt a lekérdezés, és ugyanígy a Schengen információs rendszert is fokozottabban használják a a 36.2-es kitétel alapján a személyekre vonatkozó jelzések 60 ezer jelzésről 2015-ben több mint 86 ezerre növekedtek 2016-ban, és már ebben az évben elmondhatjuk, hogy több mint 106 ezer figyelmeztető jelzésre került sor elmondhatjuk, hogy jelenleg 23 tagállam vesz részt a DNS adatok megosztásában, és további 22 tagállam részt vesz az új lenyomat adatok, valamint a járművek regisztrációs adataival kapcsolatos információ cserében. 2016-ban a tagállamok fokozták az Interpol adatbázisainak használatát az ellopott úti okmányokkal, dokumentumokkal összefüggésben, ez az SLTD, és az adatbázis tartalmaz információt a külföldi terrorista harcosokról is. 2017-ben elmondhatjuk, hogy több mint kétszeresére nőtte 2015-höz képest a rendszerben végzett konzultációk. Az év első négy hónapja során már több, többször hívták le a rendszer, többször konzultáltak ezzel a rendszerrel, mint az egész tavaly év során. Az információ cserés, az információ kezelése is nagyon fontos a kozi munkája szempontjából a határkezelés, a migráció és a biztonság témájában is. Az elnökségünk alatt szorosan jobban követtük azt az eszmecserét, amely az információs rendszerekkel és interoperabilitással foglalkozó magas szintű munkacsoportban zajlik. Ezt a bizottság hozta létre, és megvitattuk azt, hogy melyek lehetnek a legjobb lépések, amelyeket a jövőben megtehetünk. A tanács június 8-a ülésén elfogadott következtetéseket, amelyekben örömmel fogadta, üdvözölte a magas szintű csoport következtetéseit az interoperabilitás javítása céljából. Ezen a tanácsülésen több delegáció hangsúlyozta, hogy az interoperabilitás terén az előrelépés mindenképpen egy elsődleges prioritás. A tanács egyik vállalása a következtetésekben az, hogy nyomon követi a magas szintű szakértői csoport munkáját egy tanácsi formáció keretében, és ezt nyomon követi a KOZI is, és ezen az alapon tegnap a KOZI megvitatott egy javaslatot, amelyet a soros elnökség, a soron következő elnökség terjesztett elő, hogy megvitassa majd az interoperabilitás javításával kapcsolatos kérdéseket a bel- és igazságügy terén. És az igazság az, hogy egy megállapodás már született ezen a területen. Az elnökök barátai a három különböző kérdéskörre összpontosítanak, ezek közül az első az, hogy a megvalósíthatósági tanulmányokat megvitassák az interoperabilitás különböző aspektusaival kapcsolatban, és a bizottság előkészítő munkáját támogassák, valamint frissíteni kell az úti tervet is, és javítani kell a végrehajtását, hogy valóban egy átfogó, egységes eszköz legyen, amely által a tanács iránymutatást tud nyújtani a különböző tevékenységek végrehajtása és monitorozása terén. Erre a kozi stratégia iránymutatása alatt kerül sor, és az a célunk, hogy a, ezen a területen végzendő további munkákat is szoros figyelemmel követjük. Most pedig áttérnék a prezentáció második témájára. Ez az EU politikai ciklusával kapcsolatos elmondhatjuk, hogy a 2017-es év egy komoly kihívást jelentett a politikai ciklus szempontjából, és elmondhatjuk azt is, hogy a 2014 és 17 közti ciklus most decemberben ér véget. Egyidejűleg el kellett kezdenünk a következő 2018 és 21 közti ciklus előkészítését is. Röviden emlékezetükbe idézném azt, hogy mi is tulajdonképpen ez a politikai ciklus. Elmondhatjuk, hogy ez egy módszertan, amely által meghatározzuk, értékeljük a prioritásokat a szervezet bűnözés elleni küzdelemben, a súlyos nemzetközi mm, bűnözés elleni küzdelemben, több éves szinten. Ez gyakorlatilag egy négy éves időszakot fed le, minden egyes ciklus négy évre terjed ki. A prioritásokat azonosítjuk, méghozzá a hírszerzési információk alapján, az úgynevezett szokta értékelés alapján. Nyilván ismerik ezt a rövidítést, ez a szokta, és ezt az Europol készíti. Ezeket a prioritásokat ezt követően a tanács jóvá hagyja, és eh, miután ezen prioritások eh, jóváhagyására sor került, elkezdődik az operatív cselekvési tervek végrehajtásával kapcsolatos munka, és eh, ennek a ciklusnak a végén egy értékelésre kerül mindig sor. Azt is érdemes megjegyeznünk, hogy ami a 2014-től 17-ig terjedő időszakot illeti, az értékelést egy független értékelő végezte el, és ezt a bizottság választotta ki a tavalyi év második fél évében, és az értékelés eredményeit februárban ismertették a kozi ülésén. Ennek az értékelésnek a megállapításait felhasználtuk a politikai ciklus, az új politikai ciklus kialakítása során. Ez a 2018 és 21 közti időszakot fogja lefedni. Az a célunk, hogy hatékonyabb, eredményesebb, áramvonalasabb és egyszerűbb legyen, és ezt azért hangsúlyozom, mert a jelentéstétel növekedett, a jelentések száma ugyanakkor csökkent. A különböző prioritások eh, bekerültek ebbe a jelentésbe. És egy másik eh, változás az az, hogy eh, az Europol a 2019-es év során egy félidei értékelést fog elkészíteni a változó fenyegetésekről. Ez persze nem jelenti azt, hogy a korábbi szakpolitikai ciklus bármilyen módon ne lett volna sikeres, de a már említett okokból kifolyólag nagyon is sikeres volt. Nagyon ígéretes eredményeket tapasztaltunk, konkrét operatív eredményeket, és ide tartozik a szervezett bűnözési, bűnöző csoportok szerzett bűnözős csoportok elleni küzdelem, az emberkereskedelem, a csempészet elleni küzdelem. 2016-ban az EU politikai ciklusának részeként 550 ezer gépjármű, különböző gépjárművek, lopott gépjárműveket azonosítottunk, az embercsempészet keres, az embercsempészet áldozatét azonosítottuk, 749 ezer migránst azonosítottuk, 38 ezer tonna kokain lefoglalására is sor került. Az új szakpolitikai ciklust a tanács május 20, március 27-én és 28-án fogadta el, és ez természetesen nagy megelégedésünkre szolgál. Az első politikai ciklus, a politikai ciklus első része a fenyegetettség értékelés, és idén március 9-én az Europol kiadta a 2017-re vonatkozó fenyegetettség értékelést, ez az EU szokta néven ismert, és ez több mint 5000 szervezetbűnöző csoportot nevez meg, amelyek nemzetközi szinten tevékenyek, és amelyekre jelenleg az Európai Unióban különböző vizsgálatok terjednek ki. A bűnözés területe egyre bonyolultabb, egyre összetettebb és dinamikusabb is. Az EU szokta volt az alapja az Európai Unió prioritásainak kialakítása során, amelynek célja hatékonyabban fellépni a súlyos és szervezett bűnözés ellen. Ez a politikai ciklus második lépése egyébként. Megvitattuk a szokta ajánlásait, prioritásait különböző üléseken, és figyelembe vettük a tagállamok észrevételeit, az ügynökségek, valamint a bizottság megjegyzéseit, mint például a bizottság hatodik előrelépésről szól a jelentését a biztonság témakörében. Ebben a szokta jelentésben az Európol 8 kulcs prioritást javasolt, hogy legjobb, hatékonyabban fellépjünk a súlyos, súlyos és szervezett bűnözés legkomolyabb formáival szemben. Hat prioritás, a értékelés, illetve három horizontális prioritás szerepel itt. Az öt konkrét prioritás a fenyegetettséggel kapcsolatban a kiberbűnözés, a kábítószer előállítás, a kereskedelem, a migránsok csempészete, illetve a szervezett csempészet és lopás, főleg amennyiben ez a magántulajdon ellen irányul, és az ember kereskedelem. A három horizontális prioritás pedig a bűnözés finanszírozása, valamint a pénzmosás, a dokumentumok hamisítása, valamint a az online kereskedelem, amely a különböző szolgáltatásokra és termékekre terjed ki. A tárgyalások során, amikor ezen prioritásokról egyeztettünk, az elnökség szándéka az volt, hogy mindig alacsonyan mindig korlátozzuk a prioritások számát, mert így hatékonyabb politikai megoldásokat tudunk felmutatni, és ez hatással van a tagállamok forrásaira is. Végül tíz prioritást határoztunk meg, szemben az előző politikai ciklussal, amikor is kilenc prioritásunk volt. Ezeket röviden megemlíteném. Ez a kiberbűnözés, a kábítószer, főleg a kannabisz, az opium, a heroin, a szintetikus drogok, illetve az új pszichoaktív anyagok kereskedelme. Természetesen ott van a az illegális migráció, a szervezett bűnözés, a tulajdon ellenirányuló bűnözés, az emberkereskedelem, a közösségek ellen irányuló hamisítás, a lőfegyverek, környezeti bűnözés, a az illegális hulladék eh, kereskedelem, illetve a pénzmosás, eh, valamint a illegális bűnözés finanszírozása, valamint a hamisított okmányokkal való kereskedelem. A legtöbb eh, prioritás tulajdonképpen folytatja azon prioritásokat, amelyeket a korábbi szakpolitikai ciklusban már azonosítottunk, amit elmondhatunk, az az, hogy az új prioritások között szerepel most a környezet ellenirányuló bűnözés. Ez egy új fenyegetettségként jelent meg a korábbi ciklusban. Az okmányokkal kapcsolatos csalás, valamint a bűnözés finanszírozása jelent meg új prioritásként. A hamisított termékek nem lesznek már egy különálló prioritás, hanem ez speciális figyelmet kap a stratégiai célok kidolgozása során. A prioritások elfogadását követően elkezdtük a tárgyalásokat a Kózi berkeiben, hogy beazonosítsuk azokat a tagállamokat, amelyek hajlandóak a részvételre, és hajlandók arra, hogy esetleg stratégiai célokat dolgozunk ki, valamint operatív fellépéseket. A folyamat hamarosan lezárul majd, de egyelőre még zajlik a munka. A tegnapi napon gondosan meg is beszéltük ezeket a kérdéseket az ülésünkön, és a jelek arra mutatnak, hogy sok több ország hajlandó vezető szerepet vállalni ebben a folyamatban, mint reméltük. Ezt fogjuk megbeszélni az elkövetkező napokban, az év, a hétvégéig. Tájékoztathatok arról is, hogy a jövő héten Konkrétan június 26-án a bizottság egy több éves stratégiai tervet fog megalkotni. Ez egy workshop lesz, és a workshop fő célja beazonosítani a közös minimum horizontális stratégiai célkitűzéseket az összes bűncselekmények kapcsolatos prioritásra az uniós szakpolitikai ciklusban 2018-2021 közöttre végezetül. Természetesen még nagyon sok más témát is megbeszéltünk a koziban, és engedelmükkel nagyon röviden kitérnék néhány olyan témára, amelyet a következő soros elnökség alatt fogunk megbeszélni. A bizottságnak van egy átfogó értékelés az uniós biztonsági szakpolitikáról, és a bizottsággal már megbeszéltük ezt a koziban, a kérdőívet. A tagállamok válaszoltak a kérdőívre, a bizottság az Málta informális kozülésen is jelen volt, és ott előterjesztettük az elsődleges eredményeket, most várjuk a végleges eredményt, amelyet remélhetőleg a következő héten megkapunk majd. Emellett a koziban Eszmecseit folytattunk az Európai Belbiztonsági Stratégia felülvizsgálatáról még áprilisban, és a soron következő elnökség is folytatja a vitákat. A bizottság kiértékelése fontos hozzájárulást jelent a vitákban, a vitákhoz. Elnök úr, röviden lehet, hogy egy kicsit hosszabban szólaltam fel, mint ahogy szerettem volna. Állok elébe azonban az esetleges kérdéseiknek, és köszönöm szépen, hogy megadták a lehetőséget a számomra, hogy itt legyek ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen Szésel úrnak, és akkor most a tagoknak adok szót. Gülió úrral kezdjük. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen a prezentációt is. Már néhány hónappal ezelőtt jóvá hagyták a jelentést, de úgy tűnik, hogy most is időszerű ez, hiszen most lehetünk tanulni egy újabb brüsszeli támadásnak. Ragasz, kihangsúlyozom, hogy a parlament a nagyobb biztonságot szorgalmazza az inform- Schengen információs rendszer jobb használatát kértük, és ezt a jelentés is kiemeli. Ez külön igaz a külföldi harcosok témájára. Hihetetlen az, hogy a tagállamok nem használják a SZISZ rendszert és a riasztásokat a nagyobb ellenőrzésre. És annak ellenére, hogy azzal, hogy az információcserét uniós szerte erősíteni kell, azt látom, hogy a kozi a meglévő információs rendszerek jobb használatát szorgalmazza az új információs rendszerek létrehozása helyett. Egyetért ezzel? Jelenleg a SZISZ rendszer módosításán dolgozunk, illetve a belépési kilépési határegisztrációs rendszeren, valamint az ETS rendszeren. Később majd lehet lehetséges lesz megbeszélni az interoperabilitást megfelelő módon, és akkor beazonosíthatjuk az információs stratégiánk hiátusait is. Kérdezném, hogy a Kozinak mi a véleménye ezen kérdéssel kapcsolatban? Mit fog tenni ilyen tekintetben? Továbbá önök beszélnek, itt idézem, arról, hogy a Schengeni keret megerősített alkalmazását kell szorgalmazni. Mi, mire gondolnak itt pontosan? Ez kapcsolódik a ö, transzbiztonsági intézkedésekhez? és az ezzel kapcsolatos tanulmányhoz, és ez majd hogyan, ez a bizottsági tanulmánya hogyan járul ehhez hozzá. Köszönöm szépen, szépen asszony tessék. Köszönöm szépen, köszönjük a prezentációt. Szeretnék elidőzni a remélhetőleg megerősített együttműködésnél és információ cserénél. Gyakran panaszkodnak azon, hogy ez hiányzik. Viszont ha megnézzük ezek történetét, és itt emlékszem a 2009-es érkezésemre a parlamentbe, akkor kezdtük el harmonizálni a büntetőjogot, de akkoriban az én benyomásom az is volt, hogy inkább a tagállamokon belüli fellépésekről volt szó, és nem tagállamok közötti együttműködésről. Viszont tavaly megváltozott a helyzet, főleg a terrorizmus területén. Sok tagállamnak van tapasztalata a terrorista támadásokkal, és első alkalommal fordul elő az, hogy kívülről érkező okoknak tudhatóak be a támadások, és nem belső viszályoknak. Különböző intézményekről, szervezetekről beszélve időre van szükség ahhoz, hogy együttműködjünk, hogy ezt ne cserét folytassunk. Pozitív az, amit elmondott a felszólalása elején, említette a SZISZ gyakoribb használatát és a riasztások nagyobb számát is. Hiszem azt, hogy a tagállamok szükséges és olyan dolgokat visznek be a riasztásokkal, amelyeknek van alapja. A, tudatosság erősödik, de emellett a gyakorlati készség is az információ cserére, a hajlandóság az információ cserére. Szeretnék kitérni arra is, hogy a tagállamokban a szervezet a határokon átnyúló bűnözése és a terrorizmussal kapcsolatos együttműködés nagyon is eltér. Így nem várhatjuk el azt, hogy minden tagállam ugyanannyi lehívást intézzen a rendszerhez. Két kérdésem is lenne. Egyetérte azzal, hogy megváltozott a tagállamok magatartás módja és a szervezeteké, valamint a közigazgatási hatóságoké, hogy jobban használják az információkat, jobb-e az együttműködés, jobb-e az információcsere. Második kérdés, szükségét látja ennek, hogy a szervezet bűnözéssel és hatákon átnyúló bűnözéssel kapcsolatban nagyobb legyen az ö, együttműködés nyomozások tekintetében. Végezetül, mivel a támadásokat követően sokat beszéltünk erről, azt látjuk, hogy a nagy nyilvánosság és a politikusok is panaszkodnak. Felteszik azt a kérdést, hogy miért nem történt valami, hiszen a támadót ismerték. A hivatalos szerveknek dönteniük kell arról, hogy megfigyelik-e az elkövetőt. Van olyan, akit is radikalizálódott személyként tartanak nyilván, viszont nincs arra bizonyíték, hogy ténylegesen támadásokat tervez. El tudom magyarázni, hogy miért olyan nehéz azt mondani, hogy nem tettek semmit, holott ismerték az elkövetőt. Mit kell figyelembe venni akkor, amikor arról döntünk, hogy megfigyelünk valakit, vagy nem? Köszönöm, Diaz de Mera úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A Kozi elnöke, őt is köszöntöm. Ami az interoperabilitás szavatolását illeti a határkezelés szempontjából, illetve az Európai Unió információs rendszereinek garantálása terén, a belis igazságügy terén. Véleményem szerint ez egy jó szándék, ez egy szép szándéknyilatkozat, de attól tartok, hogy ehhez szükség van jó néhány bonyolult dologra. Szükség van például különböző és nagy horderejű jogalkotási reformokra, belértve és kezdve az eu EULIZA kérdését, hiszen új hatáskörökkel és nagyobb költségvetéssel kell felruházni. Szükség van arra is, hogy meghatározzunk egy menetrendet, és hát költségvetésre van szükség a következő pénzügyi keretben. Ezért azt szeretném, hogy fejtsük ki a véleményét ezen három kérdésben, ami a jogalkotási reformokat illeti, az EULIZA új szerepét, valamint a költségvetést illetően. És egy másik kérdésem is volna a bűnüldözéssel kapcsolatos prioritások terén, ezek ugye a szoktából és más anyagokból következnek. Említett tíz prioritást, ezek közül azonban hiányolok egyet, ez pedig az euró hamisítása elleni küzdelem. Felmerül bennem a kérdés, hogy a mi valutánkat, ezt a fizetőeszközünket már nem hamisítják. Én attól tartok, hogy igen. Minden esetre köszönöm a tájékoztatását, és szeretném, érdeklődve várom a kommentárjait. Thank you very much. Köszönöm szépen. Csajcsi asszony, tessék. Köszönöm, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a Kozi elnökének ezért a prezentációért, amelyet most hallhattunk. Nagyra értékeltem a gondolatait az információ megosztásról, az interoperabilitásról, valamint a következő négy évre vonatkozó szakpolitikai prioritásokról is. Ahogyan Diaz a kolléga is mondta, valóban hiányoztak hiányoltam az emberkereskedelemre vonatkozó bővebb információkat, illetve a kiskorúakkal el, kiskorúak ellen elkövetett bűncselekményekre vonatkozó információkat, gondolok itt például online pornográf tartalmak megosztására. Szerintem ezek szintén olyan bűncselekmények, amelyek nagyon nagy figyelmet érdemelnek, ugyanis a legkisebbek, a legvételnebbek ellen elkövetett bűncselekmények ezek. Szeretnék még egy kérdést feltenni. Már hallhattuk, és az előttem szólók is reflektáltak rá. Sajnálatos módon a merényletek, amelyek az országainkat érintették, lendületet adtak az együttműködésnek, illetve az információ megosztásnak. Azonban azt szeretném kérdezni, hogy a szervezett bűnözéssel kapcsolatos bűncselekmények, amelyek minden egyes témában jelen vannak, amelyekre ön öm, utalt, például környezeti bűncselekmények, drogkereskedelem, fegyverkereskedelem, láthatók a felmérések alapján, hogy a szervezetbűnözés, a terrorizmus mennyire összefüggnek, hiszen például a terroristák hamisított dokum- dokumentumokat ö, használnak, elég csak erre gondolni, például az én országomra, illetve a kampánia területére. Hogyan lehetne, láthatjuk, hogy az információ cserét fel kellene gyorsítani, hogyan van erre lehetőség, főleg, hogyha láthatjuk, hogy nem csak a terrorizmus esetén, hanem általánosságban a bűncselekmények, a szervezett bűncselekmények esetén is szükség lenne erre. Tehát lehet -e, fel lehet-e gyorsítani az információcserét, ha nem, akkor miért nem, hiszen ezek olyan bűncselekmények, amelyek, amelyek mind-mind nemzetközi bűncselekmények, amelyek szervezet, szervezett, amelyeket szervezett csoportok követnek el hogyan lehetne ezt a fajta együttműködést felgyorsítani, hogyan lehetne ezekben a témákban gyorsítani az információcserét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Szézsel úrnak adok szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Nos, először is megpróbálok emlékezni minden kérdésre, és megpróbálom megválaszolni ezeket. Nem egyszerű a feladatom, hiszen több kérdést is megemlítettek, de válaszolnék annak alapján, hogy milyen operatív tapasztalatokat szereztünk. Ezek a kezdeményezések azt a célt hordozzák magukban, hogy erősítsék az operatív tapasztalatszerzést a helyszínen. Beszéltünk a külföldi harcosokról és a Schengen információs rendszerről. A Schengen információs rendszer az egyik legnagyobb eszköze az Európai Uniónak. Ez egy olyan eszköz, amely bevált és hasznosnak bizonyult. A számok növekszenek évről évre, és elmondhatom, hogy a Schengen információs rendszerrel kapcsolatos eredmények igen jók a számok a valaha ért legmagasabb számok. Ami pedig a külföldi harcosokat illeti, ez egy másik kérdés. Itt nyomozások során végzünk munkát, de nem arról van szó, hogy egész egyszerűen csak bevisszük valakinek a nevét a Schengeni információs rendszerbe. Sokszor megemlítettük, hogy voltak olyanok, akik bűncselekményeket követtek el, és akiket a rendőrség akkor már ismert. Ez kétségtelenül azt a benyomást keltheti, hogy valami nem stimmel a rendőrségnél, hogy tehettek volna valamit, hogy megakadályozzák a támadást, a bűncselekményt. De tudnunk kell azt is, hogy a letartóztatott személyeket is meg kell, hogy illessék bizonyos jogok. És ha valakit gyanúsítottak egy eh, gyanúsítottak valamivel, akkor az még nem jelenti azt, hogy végtelen ideig meg is figyelik. A legutóbbi incidensekben résztvevőket a rendőrség súlyos vagy kevésbé súlyos bűncselekményekért már ismerte, korábbi bűncselekményekről van szó, de biztosíthatom önöket arról is, hogy figyelembe kell venni az emberi jogaikat is, és ezért nem lehetséges az, hogy ezek a személyek megfigyelés alatt legyenek, még akkor is, ha már letartóztatták őket. Minden országnak megvannak a törvényei az ilyen személyek jogainak a védelmére is. Még akkor is, ha az adott személyeket azzal gyanúsítják, hogy valamilyen súlyos bűncselekményt követhetnek el. Általában a a rendőrség és egyéb rendészeti szervek azon dolgoznak, hogy a begyűjtött információkat kiértékeljék, és megfelelő módon meghatározzák azok profilját, akiket mindenképpen meg kell figyelni, és ellenőrizni kell, mégpedig tartósan. Van egy másik adatbázisunk, az ETIAS, ez segít bennünket majd abban, hogy bizonyos bűncselekmény formákkal megküzdjünk. Zajlik egyébként a határregisztrációs rendszerrel kapcsolatos munka is, valamint a vízumás információs rendszer munkája. Az munka zajlik, és a helyszínen dolgozó rendőrségi tisztek is dolgozhatnak ezekkel a rendszerekkel, remélhetőleg több eredményt fogunk így elérni. Emellett azt is elmondhatom, hogy számos tagállamban a rendszer már működik. Most az egységességet kívánjuk biztosítani szerte. Azt szeretnénk elérni, hogy mindenhol felelhetőek legyenek ezek a rendszerek. Beszéltünk a terrorista támadásokról is, valamint a sziszriosztásokról. That's right, and um, the, the, the, the um, tools for improvement. És beszéltünk az adatvédelemmel kapcsolatos eszközökről. Az Unió dolgozik bizonyos kezdeményezéseken. A fő kérdés, amelyet vizsgálnunk kell az, hogy a különböző javaslatok kapcsán hogyan lehet biztosítani azt, hogy az eszköz használata, valamint az adatok közzététele ne ö, sértse meg az emberi jogokat. A javaslatokkal kapcsolatos munka zajlik, és dolgoznak azon is, hogy gondoskodjanak arról, hogyha valakit egy ilyen adatbázisban kell ellenőrizni, akkor az ellenőrzést jogszabályokkal is alá lehessen támasztani, szigorú jogszabályokkal, annak érdekében, hogy gondoskodjunk arról, hogy nem sértjük meg annak a jogait, akinek az adatait lekértesszük. és ez vonatkozik az információ cserére is. Az információ csere zajlik, korábban főleg bilaterális szinten zajlott ez, manapság azonban az információ csere szerteágazó. A világ kicsibé vált, és az Európai Unió még kisebbé. Szeretnénk ezért gondoskodni arról is, hogy az információ cserére szolgáló rendszerek a rendészeti szervek rendelkezésére álljanak. Nyilván az egyének jogait garantálni kell, de előirányozzuk azt, hogy az információ csere prioritás maradjon. Ezért van egy új információcsere eszközünk, és szeretnénk is ezt megvalósítani, használni, oly módon, hogy minden egyes rendészeti szerv ezt használni tudja. Operatív tapasztalatom azt mondatja velem, hogy az operatív információcsere csere az alapja a nyomozati tevékenységnek, és ez vezethet a sikerre is a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni harcban is. Yes, um, I can also say that in the azt is elmondhatjuk, hogy az interoperabilitás, valamint az adat megosztás a kozi legfőbb prioritásait képezik. Ezen a területen dolgozunk, már jó régóta, hogy önök is tudják, van ütemtervünk is ezen témán vonatkozásában. 50 kezdeményezést, kezdeményezésen dolgozunk jelenleg. Nagyon jól működik, nagyon jól megy ez a munka, és reméljük, hogy sikert fogunk elérni és ezzel mm, a szolgált embereknek az érdekét képviseljük, illetve segítjük a bűnüldözési hatóságokat. Értjük, hogy a lehető legjobb jogi szabályozásra van szükség, jogi háttérre van szükség, ahhoz, hogy ez a javaslat megvalósulhasson. Ezt igyekszünk biztosítani. Ezt is szeretném elmondani, hogy meg lesz a megfelelő költségvetésünk annak érdekében, hogy működőképesek legyünk. Arra is szeretnék rávilágítani, hogy az ütemtervet már kidolgoztuk. Várjuk az időbeosztásunkat, hogy a lehető legjobban együtt tudjunk dolgozni az EULIZával, illetve a tagállamokkal is. Az Euliza a legnagyobb hajtóerő ezen rendszerben. Megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk ezekből a körülményekből. A gyermekek öm, szexuális kizsákmányolásáról is esett szó, ez szintén részét képezi a tevékenységünknek. Ezen szakpolitikai ciklusban erre is kitérünk, csak úgy, mint a kiberbiztonságra. Ezt sem felejtettük el, ez is az egyik prioritásunk volt a, a múltban, és ez a prioritás továbbra is a megfelelő figyelmet fogja élvezni, ugyanis sajnálatos módon ez egy egyre súlyuló, egyre ö, súlyosabb probléma a gyermekek ö, szexuális bántalmazása, úgyhogy meg fogunk mindent tőlünk tenni ezen a területen is. prioritásunk ez is. Ezek a legfőbb prioritások, vannak más prioritásaink is, de ezek a legfőbbek, amelyeket az értékelés során kiemeltünk. Az első szakpolitikai ciklusból szerettük volna javítani a következő Mm, szakpolitikai ciklusunkban a prioritásokat, és úgy látszik, hogy ezt sikerült is megtennünk. Ezek a például a gyermekek ö, szexuális bántalmazása szintén prioritás marad. A hamisított dokumentumok esetében ugyanez a helyzet, tudjuk, hogy a, vannak az Európai Unió területén hamisított dokumentumok, attól, hogy nem, legf- nem a legfőbb prioritások között szerepel ebben a jelentésben ez a téma, attól még látjuk, hogy ezen a, ebben a témában is több információra van szükségünk, több eszközre van szükségünk, annak érdekében, hogy felvegyük a harcot ezen problémák ellen. Tehát nem csak a legfőbb prioritások területén dolgozunk, amelyeket kiemeltünk, hanem más területeken is dolgozunk, az Európai Uniós hatóságokkal, a bűnüldözési hatóságokkal, még néha bilaterális együttműködéseink is vannak, ugyanis minden egyes műldözési hatóság hatáskörének az a lényege, hogy a lehető legtöbb eszközzel rendelkezzen, a lehető legtöbb rendelkezés álló eszközt ki tudja használni, annak érdekében, hogy minden egyes bűncselekményen fel tudja venni a harcot, legyen ez például terrorista vagy más cselekmény. Tudjuk, hogy a jelenlegi idők igencsak borúsak, ugyanis a terrorizmus rendkívül jelen van, és soha nem gondoltuk, hogy ez egyszerű, ennyire jelen lesz. És ilyen gyakran megjelenik. Ugyanezt el kell mondanunk a külföldi harcosok esetén is tudjuk, hogy ez szintén egy jelenlévő probléma. ott vannak a külföldi harcosok, a külföldi terrorista harcosok. Tudjuk, hogy az ő számuk a jövőben csak nőni fog, és tudjuk, hogy ennek milyen kihatásai lesznek. Legfőképpen a családok, a gyermekek esetében, ugyanis ők legfőképpen a fiatalok, akik nem tudnak semmit a háborúról. És akik a saját államuk ellen tesznek valamilyen kezdeményezést. A kérdésekre remélem, hogy sikerült válaszolnom. Nem is mindegyikre, de remélem, hogy sok kérdésre sikerült válaszolnom. Nagyon köszönöm, Szisel úr, nagyon köszönjük. A Kozi munkája kiegészíti számos olyan anyagunkat, amely az interoperabilitással, illetve az információ megosztással kapcsolatos. Ezek a rendünkön szereplő témák, amelyekkel továbbra is foglalkozni fogunk. Nagyon köszönöm a Kozi prezentációját, nagyon köszönöm, hogy itt volt ma velünk. Kedves kollégák, köszönöm a kérdéseket, a megjegyzéseket. Most pedig fog, fog, folytatjuk a következő rendi pontunkkal, a belső határellenőrzés ez um, május 11-én, 2017. május 11-én a tanács elfogadott egy végrehajtási határozatot, amelynek értelmében ideiglenesen kivételes körülmények fennállása esetén Ausztria, Németország, Svédország és Dánia fenntarthatja a belső határellenőrzést 6 hónapig. Először is a máltai, máltai elnökségnek adnám meg a szót, majd pedig a bizottságnak, amely javaslatot mm, adott a tanácsi ajánlás vonatkozásában. Először is tehát a máltai elnökségé a szó. Elison Gett helyett fog felszólalni valaki a máltai elnökség részéről. Jó napot kívánok, a kollégám sajnos nem tud itt lenni, én vagyok helyette, Erikának hívnak, én fogom megtartani ezt a prezentációt. Ahogyan tudják, május 11-én a tanács javasolta, hogy utoljára hat hónappal folyt hat hónapra folytassuk az ideiglenes belső határellenőrzés. Technikai, illetve koreper szinten is döntés született. A tanács látta, elismerte, hogy milyen nagy előrelépést könyvelhetünk el a legutóbbi döntés óta. Különböző frontokon sikerült előrelépést elérnünk. A tanács egyetértett a bizottsággal abban, hogy a helyzet még nem stabil, és érdemes egy olyan ajánlást tenni, amelynek az a lényege, hogy a belső határellenőrzést továbbra is fenntartjuk. 2017. május 11-én született ez a döntés, amely tehát 6 hónapra a belső határellenőrzés folytatását javasolja. Bizonyos tagállamok jelezték is erre vonatkozó szándékukat. A bizottsági javaslat mentén született ez a tanácsi ajánlás, amely kiemeli, hogy a rendőri ellenőrzéseket is a megfelelő jogi szabályozások között lehet használni a belső határellenőrzés elkerülése érdekében. A belső határellenőrzés az utolsó eszköz, amelyet egyéb tevékenységek, illetve szomszédos országokkal történő konzultációk lefolytatása után lehet használni. A... Ezt szerettem volna elmondani, köszönöm. Köszönöm. Most pedig a bizottságé a szó. Köszönöm, jó napot kívánok mindenkinek! A bizottságnak a legfőbb célja az volt, és az is lesz, hogy a Schengeni térség a lehető legfőképpen működhessen, legyenek benne belső határellenőrzések. Szeretném kiemelni, hogy ez az utolsó ideiglenes belső határellenőrzés fenntartására vonatkozó ajánlás, amelyet tehát utána ki kell vezetni. A bizottság azért javasolta ezt a az utolsó hat hónapra szóló meghosszabbítást, mert Görögországban még mindig vannak migránsok, illetve lassan áramlanak a nyugat-balkáni térségben a migránsok, és az EU-s ügynökségeknek még erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy ezt megfelelőképpen kezeljék, ahogyan azt a június 13-ai negyedik előrehadási jelentésben is kiemeltük. Az áthelyezés, illetve a visszatérés Görögországból ezt még mindig meg kell erősíteni, és a Dublini szabályozást megfelelőképpen kell alkalmazni. Ez a legutolsó belső határellenőrzésre vonatkozó meghosszabbítás felül kell vizsgálni ezt, és amennyire csak lehet, ki kell vezetni a belső határellenőrzést, szeretném ezt tehát kiemelni. Valamint elmondani azt, hogy a tagállamoknak alternatív intézkedéseket kell használniuk, amelyek ugyanolyan hatást váltanak ki, mint a belső határellenőrzés. A máltai elnökség már említést tett a bizottság javaslataival kapcsolatosan, tehát a jelenlegi rendőri intézkedéseket megfelelőképpen kell használni, ezeket kell prioritásként kezelni a belső határellenőrzéssel szemben. Véleményünk szerint ez nem az a lényeg, hogy legyenek belső határellenőrzések és rendőri ellenőrzések is, hanem az a cél, hogy a határellenőrzéseket rendőri ellenőrzésekkel helyettesítsük. Mm, ez működő képesebbé tenni a rendszert, és nagyobb rugalmasságot adna a bűnüldözési hatóságoknak is, ugyanis így a transport utakon megfelelőképpen lehet ezeket az ellenőrzéseket lefolytatni, nem pedig csak a határokon hiszen ez erőforrás pazarlás is lehet. A bizottság azt kéri a tagállamoktól, hogy ezeket az ajánlásokat amennyire csak lehet gyorsan próbálják meg lefolytatni, egészen novemberig, hogyha erre van lehetőség. Workshopot fogunk szervezni, amelyen részt fog venni a tíz leginkább a problémának kitett ö, tagállam. Ez júliusban lesz, majd pedig szeptemberben egy rendőri együttműködési workshopunk is lesz a célunk az, hogy a tagállamokkal egyeztetéseket folytassunk, azra vonatkozóan, hogy hogyan kellene ezt a problémát megoldani. Az Európai Határellenőrzési Ügynökséggel is együttműködünk, és nagyon reméljük, hogy a Schengeni térség még ez, ennek az évnek a végére úgy fog működni, ahogyan régen. Nagyon köszönöm. A májusban a bizottság jelentéseket kért a tagállamoktól. Nem tudom, hogy erre tudna -e valamit mondani, semmilyen írott információt nem kaptunk erről. Pozitív válaszol tudok reagálni erre a kérdésre. Először is a bizottság támogatja az önök kérését, de nem a bizottság a szerzője ezeknek a jelentéseknek. Éppen ezért vettük fel a kapcsolatot az összes olyan Schengeni állammal, amely kívánt téve ennek a problémának, és kértük tőlük, hogy ezeket a jelentéseket, válaszokat megoszthassuk a parlamenttel még várunk a válaszokra. Amint megkapjuk a válaszokat, rögtön meg fogjuk osztani az Európai parlamentre beérkezett jelentéseket. Mit jelent ez azonnal? Májusban kértük. Mit jelent az azonnal a rögtön? Még várunk, ahogyan mondtam, a bizottság nem a szerzője ezeknek a jelentéseknek. Rendben, ezt értem, tehát ez azt jelenti, hogy a jogi szolgálatunk véleménye szerint meg kell várnunk a tagállamok, hogy a tagállamok zöld utat adjanak, és amint zöld utat adnak, megadjuk önök megosztjuk önökkel az információkat. Nagyon értékelem ezt a türelmet, értem, de értem azt is, hogy nem ön, nem önök a szerzői ezeknek a jelentéseknek, de én csak azt kérem, hogy osszanak meg információkat velünk arról, hogy milyen nézőpontot képviselnek az egyes tagállamok. Ezt májusban kértük, de hát mit jelent a számomra az azonnal rögtön azt jelenti, hogy ma kapjuk meg ezeket a jelentéseket. Kérem, hogy használjunk normális nyelvezetet. Az azonnal azt jelenti, hogy majd valamikor hozzánk kerülnek ezek a dokumentumok, hogyha nem, akkor továbbra is kérni fogjuk ezt a bizottságtól. Nekem ezt jelenti ez azonnal. Grappini, asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a tanács elnökségéhez fordulni. Ahhoz a szem, bár nem az a személy van itt most, aki a máltai elnökséget át, átvette. Rá Mm, favorabilă a spațiului Schengen din punct de Ami a Schengeni térség alakítását illeti, e, itt a Schengeni övezethez történő csatlakozásra gondolok. Én csak nem minden olyan tárgyaláson részt veszek, ahol megbeszélik e, a Schengeni övezet biztonságát, a Schengeni övezetbe történő belépést, stb. Viszont én egy olyan országból származom, ahol az állampolgárok állandóan az a kérdése fordulnak hozzám, hogy ha Románia az összes technikai feltételnek eleget tesz, és nem azok mondja, nem az román állampolgárok mondják, hanem azok, akik a helyzetünket ele- elemezték. Tehát azt kérdezik tőlem, hogy miért nem gondolunk az unió külső határaira úgy, hogy bevonjuk azokat az országokat is, akik nem a Schengeni övezet tagjai. Románia azon országok közé tartozik, ahol nagyobb a biztonság, mint néhány más tagállamban. Nálunk nem voltak terrorista támadások például. Lejárt közben a máltai elnökség is, és nem is igazán tudok válaszolni semmit. Elnök úr is elmondta, hogy a bizottság felszólását követve nem tudunk semmit mondani. Én sem fogok tudni semmit mondani Romániában, arra, hogy miért nem beszélünk egy egységes külső határról, és egységes szabályokról az összes országra és állampolgárra. Jó lenne a bizottság többet tudna nekünk elmondani. Ami pedig a, mm, az okokat illeti, hogy miért hosszabbították meg a belső határellenőrzéseket, Hát ha Ausztria, Németország, Dánia, Svédország, Norvégia úgy gondolja, hogy további problémák merülnek fel a határokon, akkor rendben van, ha még hat hónapra meghosszabbítják az ellenőrzést. De mi történik majd utána? Most azt mondták, hogy ez volt az utolsó hosszabbítás. De mi történik, ha hat hónap múlva a tagállamok megállapítják, hogy nem javult a biztonsági helyzet? Akkor mit fogunk tenni? Please. Nagyon köszönöm, Kliria úr. Köszönöm, elnök úr. Olyan sokszor elmondtam már, most is elmondom, úgy érzem, hogy a tanács, illetve a bizottság valamit rejtegetnek. Már két év eltelt azóta, hogy a belső határellenőrzéseket bevezettük. Öt ország be is vezette a belső határellenőrzéseket ismételten. Egy, majdnem egy év eltelt azóta, hogy a bizottság, illetve a tanács azt mondta, hogy vissza fogják, tenni, vissza fogják állítani a Schengeni térséget abba a helyzetbe, ahol régen volt, és még mindig nem tartunk itt, és a parlament nem tudja, hogy mi történik. Fogalmunk sincs arról, hogy mi történik a belső határellenőrzéseken, nem kapunk erről információkat. Ahogyan emlékezhetnek rá, még eb- már ebben az évben, itt ebben a bizottságban megkérdeztem, hogy hogy lehet az, hogy ezek a határellenőrzések még mindig működnek, mennyi határellenőrzés zajlik, mennyi illegális migrált sikerül a belső határellenőrzéseknek köszönhetően megállítani, milyen ellenőrzéseket végzünk, milyen gazdasági hatásra járnak ezek a határellenőrzések el is küldtünk egy levelet a biztosnak, a, a mi bizottsági elnökünk küldött egy levelet, és nem kaptunk információt. Nem a Schengeni munkacsoport, amelynek az elnöke vagyok, sem kap megfelelő információkat, és szeretném elmondani, hogy szükségünk van ezekre a dokumentumokra. A elnökség szeretne együttműködni velünk, szeretne transzparensen működni, végezetül pedig, elnök úr, hallhattuk a Máltai elnökség képviselőjétől, illetve a bizottság képviselőjétől is, hogy rendőrségi ellenőrzésekről beszélünk. Nekem semmi problémám a rendőrségi ellenőrzésekkel. Azt gondolom, hogy több okos ellenőrzésre lenne szükségünk. Viszont azt látom, hogy az elnökségnek van egy dokumentuma, amelyben, és ebből szeretnék idézni, az szerepel, hogy a mm, rendőrségi ellenőrzések a belső mm, területeken egyre intenzívebbé válnak. Ez egy egy hetes dokumentum. Az lenne a kérdésem, hogy a tanács mit tesz ezen a területen egészen pontosan, mire is gondolnak, amikor a rendőrségi ellenőrzések intenzívvé válásáról beszélnek. A tanács, amikor Schengenről beszél, akkor egyértelműbben fogalmaz. A Schengen fontos az állampolgáraink számára. Köszönöm. Köszönöm, Kajó úr. Az elnökség hallotta a kérdéseket. Szeretném az elnökségtől azt kérni, hogy támogassa a bizottságot, és kérjék együtt a tagállamoktól ezeket a jelentéseket. Nem akarok újra mutogatni arra, csak kérem, hogy a tanács is segítsen felgyorsítani a folyamatot. Umberg asszony. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Nem gondolom, hogy ez az információ fontos, hasznos lenne. Már 2015 évben volt egyfajta tömeges bevándorlás Svédországban, számos határellenőrzési intézkedést bevezettünk, de azóta már sok idő eltelt. Össze omlott volna az országom, hogyha nem vezettük volna be ezeket a határellenőrzéseket. Én hálás vagyok ezen határellenőrzések bevezetéséért. Mindezonáltal el kell mondanom, hogy ez az utolsó meghosszabbítás, a belső határellenőrzések utolsó meghosszabbítása. Mert most egyértelmű, hogy a szabad áramlás, európai szabad áramlásnak ez a fontos pillére, ez novemberig működhet ezzel a meghosszabbítással. Számos migráns érkezik Olaszországba, és a Deblini rendelet nem nek a felülvizsgálata nem fog elkészülni ebben az évben, miközben tömegesen érkeznek Európába a migránsok. Az lenne tehát a kérdésem, hogy hogyan lehet a további migráns áramlást, áradatot kezelni, hogyha már a belső határellenőrzés sem működhet majd nem szabad elfelejtenünk, hogy időre van szükség. Időre van szükség az ellenőrzések lefolytatásához, például azokról, azokhoz az ellenőrzésekhez, rendőri ellenőrzések, amelyekről az előbb elhitettünk szót. A bizottságnak a bizottság azt mondta, hogy a rendőri ellenőrzéseknek át kellene venniük a belső határellenőrzések helyét. Na de amikor rendőri ellenőrzésekről beszélünk, ne felejtsük el, hogy 2013-ban már nehéz volt Svédországban ilyen ellenőrzéseket lefolytatni, ugyanis sok dokumentum nélkül érkező migráns jött az országba. Sargentini asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy amikor legutóbb szó esett a határ ellenőrzések meghosszabbításáról, azt mondták, hogy most ez tényleg az utolsó alkalom, most ez megint úgy tűnik, hogy ez az utolsó alkalom. Az első kérdésem az, hogy mennyire lehetünk biztosak abban, hogy ez valóban az utolsó alkalom lesz most. Ez egy fontos politikai kérdés. A Schengeni rendszer működése, a belső határok kérdése. Büszkék voltunk magunkra azzal kapcsolatban, hogy nincsenek belső határellenőrzések, hiszen ez jó a szabad áramlás a gazdaság szempontjából, de most már normálisnak tűnik, hogy meghosszabbítjuk a határellenőrzéseket. Az ezt alátámasztó érvezés egy kicsit, érvelés egy kicsit idejét múlt. Hogyha elolvasom a határőrzések meghosszabbításával kapcsolatos anyagot még mindig a görögországi helyzetre hivatkoznak, illetve arra, hogy odaérkeznek a menekültek. 2016. februárjában zárták le a balkáni útvonalat, márciusban került sor a Törökországgal megkötött megállapodásra. Nem mondhatjuk azt, hogy jelenleg a Dán, Svéd, vagy a Norvég határ, vagy akár a német-osztrák határ jelenleg egy problémával küzd mondván, hogy sok menekült vagy illegális migráns érgezne, ezt nem állíthatjuk, tehát kell, hogy legyen egy más indok, amely miatt ezen tagállamok szeretnék meghosszabbítani az ellenőrzéseket. És hogyha ennek egyik ok az, hogy a menekültek áthelyezését Olaszországból és Görögországból még mindig nem oldottuk meg, akkor ez egy nyertes helyzet lesz olyan országok számára, amelyek nem támogatják ezt, és továbbra is szeretnék meghosszabbítani az ellenőrzéseket. Ami a rendőri ellenőrzéseket illeti, hazámban, Hollandiában hosszú ideig küzdöttem, hosszú ideje küzdök ez ellen. Nincsenek ellenőrzések a határon, de néhány kilométerrel arrébb az ország belsejében vannak szúrópróbaszerű ellenőrzések idézőjelben, de ezek a szúrópróbaszerű ellenőrzések úgy tűnik, hogy nem a kelet e, mindig a kelet-európai rendszámú autókat pécézik ki, hogyha ezeket a rendőri ellenőrzéseket normálissá tesszük, akkor ezekre ugye nemzeti szinten kerül sor, itt ezt nem oldhatjuk meg, és láttam példákat arról is, hogy holland rendőrök egy belga parkolóban figyelik azt, hogy ki eh, kell át a határon, és aztán walkie keresztül kommunikálják a határ túloldalán dolgozó kollégáiknak, hogy ezt az adott autót ezzel a rendszámmal ellenőrizik. Ez nem volt határellenőrzés, ez rendőri ellenőrzés volt. Hát kérném, hogy ne mozduljunk el a rendőri ellenőrzések irányába. Hogyha határ ellenőrzéseket hajtunk végre a belső határokon, akkor tartsuk magunkat a szabályokhoz. Ezek tényleg szúrópróbaszerűek kell, hogy legyenek, és egy hónap bizonyos részére kell, hogy kiterjedjenek, de nem úgy, ahogyan ez most megvalósul. Elnök úr, mindjárt végzek, de őszintén szólva, egy kérdés, amely ennyire fontos és értékes az Unió számára, azt hiszem, hogy elég korlátozott választ kaptunk a tanácstól, és ez nem megfelelő, hiszen nekik meg kell érteniük, hogy itt milyen gazdasági kérdések forognak kockán. Köszönöm szépen, Versi asszony. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, tisztelt elnök úr. Egy kérdésem van ezen szöveggel kapcsolatban, Kala úr is ismeri ezt. Az ország listában látható, hogy van egy ország, amely kérte a belső határellenőrzéseknek a visszaállítását. Franciaország kérte a belső határellenőrzés visszaállítását a COP21 konferencia idejében. A párizsi merényletekre sor került, és azóta újra és újra kéri Franciaország a belső határellenőrzés visszaállítását, nem a migráció ellen való harc, harc miatt, hanem a terrorizmus elleni harc miatt. Franciaország nem az egyetlen ország sajnálatos módon, amely kivántéve a terrorista merényleteknek, de ha jól tudom, ez az egyetlen ország, amely kérte a belső határellenőrzés visszaállítását terrorizmus elleni harc miatt. Nem tudom, hogy vele másik ilyen ország, véleményem szerint nincs. Na de, Franciaország a, igazából az, az illegális migráció elleni harc miatt ö, használja a belső határellenőrzést. Abban, az, abban a választókörzetben, ahol engem megválasztottak, tehát Dél-Franciaországban, Franciaország és Olaszország ö, határán vannak szisztematikus ellenőrzések, de nem mindenki mindenkin hajtanak végre ellenőrzéseket, hanem csak akik átlépik a határokat, méghozzá a bőrszín szerint. Teljesen mindegy, hogy mm, francia vagy más állampolgárságú emberek mennek át a határokon, csak azokat állítják meg, akiknek a bőrszíne más. Véleményem szerint ez problémát vet fel. Ugyanis úgynevezett katonai csapatokat is használnak, akiket, amelyeket még a vészhelyzetben, sürgősségi helyzetben kezdtek el bevetni. Tehát katonai hadi csapatok végeznek bőrszín alapján ellenőrzéseket a francia-olasz határon. A francia-olasz határon hogyha vannak ellenőrzők, akkor azokat teljesen szisztematikusá kellene tenni. Koró úr, azt javasolnám, hogy szervezzünk egy látogatást a francia-olasz határa, ugyanis véleményem szerint számos probléma van itt. A miniszterek tanácsán az új kormány egy új terrorizmus ellenes csomagot fog elfogadni, amely rendszeresíti majd a sürgősségi helyzetet, bevezeti a teljesen normális jogi szabályozásba ezt a helyzetet, úgyhogy véleményem szerint itt problémák merülnek fel, ugyanis a bevándorlás, a terrorizmus, illetve az alapvető jogoknak a védelme összekeveredik és összekapcsolódik. Az országom, amely nem az az ország már, ahol az első öm, emberi jogi védő dokumentumot aláírták, aggódom az országom miatt, és az a kérdésem, hogy Franciaország miért nem szerepel ebben a jelentésben. Köszönöm szépen, most Radev úr következik. ami a szabad áramlást illeti, ez nagyban függ attól, hogy hogyan is védjük a külső határokat. Ez pedig attól függ, hogy a tagállamok, mint például Bulgária, amely a külső határon található, mennyire tartja be a külső határellenőrzésre vonatkozó sztenderdeket. Ez pedig attól függ, hogy milyen információkat kap az ország a partnereitől. Sajnálatos módon Bulgária még nem képezi részét a Schengeni térségnek, ha bár minden egyes technikai kritériumnak eleget tesz az ország. Az lenne a kérdésem, hogy hozunk-e intézkedé- hoznak-e intézkedéseket, tesznek-e valamit a tanácsban annak érdekében, hogy Bulgária beléphessen majd a Schengeni térségbe, illetve a Schengeni információs térségbe. Köszönöm. Anyone else? Még valaki? Nem? Akkor kérnék választ az elnökségtől, majd a bizottságtól. Ami bennünket illet, mi továbbítani fogjuk ezt az üzenetet, és a bizottság felé is közöljük ezt, hogy összegyűjtsék a megfelelő információkat, a tagállamok kidolgozzák a vonatkozó jelentéseket, megnézzük majd, hogy mit lehet megosztani. Mi azt hiszem nyitottak voltunk a parlament irányába is, több alkalommal egyeztettünk olyan úrral és asszisztenseivel is. Erre ismét sort keríthetünk, és megoszthatjuk a szükséges információkat. Köszönöm. Köszönöm a bizottság. A bizottságot hallgatjuk most meg először. Parancsoljon! Ami Romániát és Bulgáriát illeti, a bizottság a Schengeni értékelést már elvégezte néhány évvel ezelőtt ezen két ország esetében, 2012-ben, ha jól emlékszem, és arra következtetésre jutottunk, hogy a két ország kész eh, ahhoz, hogy csatlakozzon. Tudják, hogy itt a tanács egy egyöntetű döntést kell hozzon, tehát az összes eh, tagállamnak eh, áldását kell adnia erre, tehát tudják, hogy ez itt a probléma. Ami pedig Lehet, hogy nem fogalmaztam egyértelműen az imént, amint a Schengeni térség tagállamai egyetértenek, amikor megszületik ez az egyetértés, ez a megállapodás, a jelentést a parlamenttel megosztjuk, ezt nagyon szívesen megtesszük, és ahogy Kölgy úr is mondta, talán hasznos lenne egy zárt körű ülést tartani a Schengeni munkacsoportban, ezen kérdésekről, és így további részleteket lehetne megosztani arról, hogy a bizottság hogyan látja a rendőri ellenőrzéseket, de hangsúlyoznám, hogy ami a bizottságot illeti, mi maximális rugalmasságról tettünk tanúbizonyságot a tanács, illetve a tagállamok felé ebben a kérdésben. Most pedig a 29-es cikk kapcsán elérkeztünk a mm, meghosszabbítás kérdéséhez, és ez egy bonyolult helyzet, hiszen a Schengeni Határőrzési Kódex arról ír, hogy az összes meghosszabbításra vonatkozó lehetőséget kimerítettük. A bizottság adott még egy plusz hat hónapos időszakot novemberig. Novemberben remélhetőleg a migrációval kapcsolatos kedélyek is lecsillapodnak, a választások is lezajlanak, tehát lehet, hogy egy kicsit visszatérünk a normális kerékvágásba. Minden esetre ez valóban egy fordulópont. A Schengeni rendszerhez vissza kellett térnünk. A tagállamokban egyes hangok megkérdőjelezik, egyesek megkérdőjelezik, hogy valóban ez kell, hogy legyen a végső meghosszabbítás, ez valóban aggasztó. Elvégre itt egy jogi keretről van szó, és ennek a lehetőségeit most kimerítettük. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, a bizottság ezt már számos alkalommal elmondta a tanácsban és a tagállamoknak is, hogy az általános szabályok a belső határellenőrzések ideiglenes alkalmazására vonatkozóan ott vannak alkalmazhatóak, és ez továbbra is így van Görögországban. A probléma már nem olyan nagy horderejű, hosszú ideje, mint korábban. Olaszországa kapcsolatban vannak problémák, de mindig fennáll annak a lehetősége, hogy újból bevezessék a belső határellenőrzéseket más határokon, más okokra támaszkodva egy maximális két hónapos időszakra nézve, amennyiben azonnali fellépés szükséges, vagy hat hónapra, amennyiben előre látható események következnek be. Tehát a tagállamok számára nagy rugalmasság áll rendelkezésre, és a bizottság is jelezte már, hogy rugalmasak vagyunk, de nem mindig követhetjük a kivételek kivételeket vissza kell térnünk a szabályokhoz is egy adott pillanatban, hiszen a parlamenti képviselők közül is volt, aki elmondta, hogy a belső határ ellenőrzések rendkívül károsak az európai állampolgárok szemében a gazdaságra nézve, és a Schengeni rendszer fennmaradása szempontjából is. Éppen ezért még egyszer, és ami a rendőri ellenőrzéseket illeti, a bizottság sokkal több rugalmasságot tanúsított már. Lesz egy ülésünk, ahol tíz eh, tagállam képviselői vesznek részt július 10-én. A bizottság egy eh, nagyon erőteljes üzenetet kíván megfogalmazni arról, hogy jogi és operatív szempontból minden biztonsági aggályra reagálni kell, a tagállamok eh, aggályaira, és remélhetőleg ez az információ eljut a tagállamokba, és miután a szeptemberi-októberi választások lezajlanak, reméljük, hogy novemberben visszatérhetünk a Schengeni rendszerhez. Remélem, hogy így megválaszoltam a kérdéseket. Köszönöm. Tekintettel arra, hogy milyen fontos ez a kérdés, Koljó urat kérdezem, hogy egy záró megjegyzést tedne -e annak fényében, amit a bizottságtól hallott. Köszönöm, elnök úr. Tudomásul veszem, amit a bizottság mondott a Schengeni munkacsoporttal kapcsolatban. Köszönöm a bizottságtól ezt a tájékoztatást, de térjünk egy kicsit vissza a lényegre. Örülünk a bizottság kezdeményezésének azzal kapcsolatban, hogy jöjjön létre egy munkaterv, amelynek mentén visszatérünk a Schengeni rendszerhez. Amit most látunk, és amit hallottunk most, az az, hogy vannak tagállamok, amelyek szeretnék meghosszabbítani az ellenőrzéseket, túllépve azon, amit az európai jogszabályok lehetővé tesznek. Ez most egy probléma, de van egy másik probléma is, és pont emiatt hivatkoztam a tanácsból kiszivárgott dokumentumra. Úgy tűnik, hogy a tanácsban van valaki, aki felismerte, hogy jogi szempontból nincs lehetőség arra, hogy a határellenőrzéseket továbbra is meghosszabbítsuk, és úgy tűnik, az a benyomásom, hogy megpróbálnak kidolgozni egy módszert, amely által megkerülhető ez. És ezáltal intenzívebbé válnak a rendőri ellenőrzések. Ezzel pedig foglalkoznunk kell nem tekinthetünk úgy az európai jogszabályokra, hogy megfeledkezzünk az általunk jóvá hagyott jogszabályokról, és keressünk egy kerülő utat, amely által eljuthatunk az általunk kívánt eredményhez egy másik úton. Úgy gondolom tehát, hogy a tanács egyértelműbb egyértelműbben kell fogalmazzon a parlament irányába, és remélem, hogy az új munkacsoport, a Schengeni munkacsoport ülése, amelyre zárt ajtók mögött kerül sor a bizottsággal, ott remélem, hogy tisztázódik a helyzet. Köszönöm. Ha senki más nem szeretne hozzászólni, Berzsi asszony, röviden. Nagyon gyorsan. Nem kaptam kérdést a válaszomra. Nem kaptam választ a kérdésre, mert Franciaország miért nem szerepel ebben a jelentésben? A bizottság tudna reagálni erre a pontra? Franciaországban más a helyzet, hiszen elhangzott, hogy Franciaországban egyszer a terrorizmusra hivatkozó meghosszabbították az ellenőrzéseket, a másik öt ország esetében pedig a migráció a Törökországból, Görögországon és a Nyugat-Balkán útvonalon keresztül haladó migráció volt az ok. A bizottság vizsgálja egyébként a legutóbbi francia közleményt ebben a témában. Köszönöm. So de, de... Tehát a Schengeni Hódex kapcsán úgy tűnik, hogy különbözőek a jogi kritériumok. Rendben. Azt hiszem, hogy ez volt ugye a technikai válasz. Anélkül, hogy szem elől tévesztenénk azt, amit Kolgyó úr mondott, azt hiszem, hogy egy nagyon erőteljes nyilatkozat volt. Arra ösztönözném az elnökséget, hogy késztesse a tanácsot arra, hogy elkészüljön a jelentés, és rendelkezésünkre álljon a végleges információ. Ez azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon nagy politikai jelentőségű. A parlament szeretné megkapni ezt az információt ahhoz, hogy visszatérjünk a Schengen felvezető útra. Ez kulcsfontosságú számunkra. Tehát kérem, hogy tegyenek meg minden önöktől telhetőt, és mi figyelemmel fogjuk ezt kísérni, beleértve azt az árt körül találkozót is, amelyre Kolgyó úr hivatkozott. Köszönöm Kolgyó úr, és köszönöm a kollégáknak, hogy részt vettek ebben a vitában. Most pedig áttérünk a következő pontra, az ötös napirendi pontra ez pedig egy jelentés tervezet az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében a szabad áramlásról. Ez a 2001-45-ös rendeletet fogja helyettesíteni, és Cornelia Ernst jelentéséről van szó. Meghallgatjuk tehát a jelentéstervezet ismertetését Cornelia részéről Ezt követően pedig tartunk egy eszmecserét, és meghallgatjuk a bizottságot, valamint az IDPS-t e is. Cornélia, parancsolj! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Claude. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, akik az első lépések elkészítése során aktívan szerepet vállalnak a Libe titkárságnak is, a segítségért, valamint a bizottságnak is mely mindig kész volt arra, hogy tájékoztatást adjon. Ami a fő pontokat illeti ebben a jelentésben, különböző eszmecseréket tartottunk. Azt hiszem, hogy egy pontban mind egyetértettünk, ez pedig az, hogy az adatvédelmi alaprendelethez igazodnunk kell. Számunkra az volt a fontos, és úgy gondolom, hogy ez végigvonul a jelentésen is, hogy amennyiben lehet, az adatvédelmi rendeletet kell szem előtt tartanunk, és a módosítóink is ebben az összefüggésben mindig arra célra törekedtek, hogy amennyiben lehet, az általános adatvédelmi rendeletnél maradjunk, így tudjuk a egyértelműséget biztosítani. A kényes adatokra vonatkozik ez, de ugyanígy vonatkozik ez arra, hogy az EU szervek tanúsítását bevezetsük, az adatvédelmi biztos, valamint az egyéb szervek közti egyeztetésre is egy kicsit jobban kitértünk. Azt hiszem, hogy a vita során a fő pont a hatály volt, ez volt a második fontos kérdés. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé mindenki egyetért azzal, hogy ennél a rendeletnél az EU intézmények által való adatfeldolgozást szem előtt kell tartanunk, tehát ezt át kell vennünk, és ez vonatkozik az ügynökségekre is. Az igazságügy, az Europol, az Eurojust terén is. Úgy gondoljuk, hogy szükség van szabályozásra ezen a területen, és először is úgy döntöttünk, hogy mérsékeltebben közelítjük meg a kérdést, hiszen van, ahol van egy adatvédelmi szabályozás, abból indulunk ki, hogy ez átmenetileg hatályban, hatályos maradhat a továbbiakban is, de csak annyiban, amennyiben a, az adatvédelmi rendelettel összhangban van. Máskülönben ennek nem lenne értelme. Tehát ezt mindenképpen biztosítanunk kell, középtávon pedig, és ezt is egy konkrét cikkben szabályozzuk, összhangban kell maradjon a rendelettel. A harmadik pont a belső szabályokra vonatkozik, ezek mindig mindenhol felmerültek. Az a véleményünk, hogy az érintett személyek jogainak gyakorlását ugyanúgy kell szabályoznunk, mint az adatvédelmi rendeletben, tehát az adatalanyok jogait csak egy jogi alapon lehet korlátozni, nem pedig belső szabályokra hivatkozva. Úgy gondolom, hogy ezt be kellene vezetnünk, illetve ki kellene tartanunk egy ilyen szabályozás mellett. Éppen ezért töröljük azt a lehetőséget, hogy ezeket a korlátozásokat belső szabályok is lehetővé tegyék, és az adhok korlátozásokat mindenféle jogalap nélkül nem eh, támogatjuk. Azt hiszem, hogy ez ebből logikusan következik. És egy második, egy további kiigazítás eh, az adatvédelmi rendelethez, ez a 26-os eh, módosításban szerepel, és itt a tagállamokhoz hasonlóan a szervekre ugyanazon kitételeket akarjuk megszabni. Az EU intézmények cégeket kötelezni kellene arra, hogy egy központi nyilvántartást hozzanak létre. Ez egy nagy megkönnyebbülés lehet a DPO-k számára és az adatvédelmi biztos szempontjából is. Az ötödik pont pedig, emlékszünk, az e-privacy anyagra, abban van három cikk, amelyet többször megvitattunk, és a véleményünk az, hogy az alapelv az kell legyen, hogy az e-privacy az EU intézményekre egyaránt kell, hogy vonatkozzon, és ezt a módosítókban is ki fogjuk fejteni. Éppen ezért itt a 35-ös cikket töröljük, mert szerintünk az az e-privacy irányelvben jobb, és különösebben nem lenne itt sok értelme, a többi kettő pedig maradna. Ami az adatok továbbítását illeti, a régi hetes cikket ismét bevezettük, az adatvédelmi biztos is ezt tanácsolta, mert ez legalább azt jelenti, hogy az arányosság elveit az adatok továbbítása során tisztelben kell tartsuk. Ami pedig a más szervek részre történő adat továbbítást illeti, az feldolgozójának kell tisztáznia kell azt, hogy ez jogszerű és arányos-e, ez egy, és másodszorban az adat továbbításnak az adott fél érdekében kell, hogy lenni, ez nagyon-nagyon fontos kiegészítés. EDPS nyilván mindennek úgy kell maradni, ahogy most van, de azért a tanácsnak és a parlamentnek közös javaslatára van ilyen tekintetben szüksége. Ezt vontuk le a legutóbbi EDPS kinevezés tapasztalatából. Nyolcadik pont. Voltak viták az Európai Bírósággal is. Úgy gondoljuk, hogy a független adatvédelmi felügyeletre szükség lesz. Ilyen tekintetben is megtettünk egy javaslatot. Utolsó megjegyzésen pedig szankció kérdése. Mm, véleményem szerint nem kellene eltekintenünk a szankcióktól, más területeken is léteznek ezek nem minden probléma mentes, de a bizottság jól elmagyarázta nekünk a helyzetet, nem módosítjuk az anyagot, és tartjuk magunkat az eredeti javaslathoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kornélia. Az ányek előadók kapnak szót, bosszúr, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Cornelia Ernstnek is, hogy ilyen sokat fáradozik azon, hogy a különböző árnyék előadói üléseken beszéljünk, rákérdezünk bizonyos pontokra. A reformot én is szükségesnek tartom, és az adatvédelmi alaprendelet kapcsán is elmondtuk ezt már. Fontos az, hiszen az intézményeket is integrálni szeretnénk a szövegbe. Igazítani szeretnénk ezt az anyagot a tavalyi évben jóváhagyott rendeletekhez, kiigazított rendeletekhez. Amit én problématikusnak tartok, az, hogy a bizottság nagy részben átvette az alaprendeletet, de nem minden ponton volt ennek értelme. A nyolcadik cikkben szerepel a gyerekek beleegyezése. Vajon ez nem túlzás? Véleményem szerint nem megfelelő módon vették át a különböző részeket, és a fogalom meghatározások sem mm, helyén valóak mindenhol, tehát ha észszerű, koherens rendszer szeretnénk, akkor járjunk majd el így. Mi a fontos? Vagy inkább, inkább egy kérdést intéznék a jelentéstevő asszonyhoz. Nagyon is helyén valónak tartom azt, hogy az igazságügyi együttműködésnél, a büntetőjogi együttműködésnél, rendőrségi együttműködésnél megkülönböztessük a hatályt, de nem tudom, hogy tényleg erre gondolnak-e az egyes módosító indítványjal. Az operatív adatokat az administratív adatoktól szeretnék elkülöníteni? Ha igen, akkor azt jólnak tartom, és támogatom is. Ami az ötödik módosító indítványt illeti, nem igazán sikerült még megértenem azt, hogy minden személyes adag, adatfeldolgozását tiltani fogják-e. Lehet, hogy félreértettem. Továbbá második módosító indítvány úgy tűnik nekem, hogy az adatvédelmi irányelvhez történő igazodást kivették innen, de akkor az ügynökségek Eurojust, Europol, EPO különleges rendszerére hivatkozunk. Erre van nekik szüksége, szükségük ahhoz, hogy a különleges munkáikat el tudják végezni. Ha ez szerepel a szövegben, bár nem ezt látom a szövegben, akkor azt mondom, hogy az ügynökségek administratív adatait hagyjuk ki. Nagyon fontosak azonban az operatív adatok, a hatály alól kell azokat kivenni. Ez a fontos a számomra. Ha ezt már megtették, akkor azt én jóvá tudom hagyni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mário Lauresztán asszony kapszott. Tessék. Köszönöm szépen, Claude, köszönöm Kornéliának az átfogó munkát és a háttéri információkat is, melyeket figyelembe vett munkája során. Üdvözöljük azt, hogy a bizottság előterjesztette a javaslatot, és most dolgozhatunk az adatvédelmi csomag kiteljesítésén, melybe belevesszük az uniós intézményeket is. Az adatvédelmi alaprendelet jelenti a keretet, az alapot kiigazítási munkánkban. De sajnálatosnak tartjuk azt, hogy a rendőrségről szóló jogszabályokat nem vették itt figyelembe, az irányelvet nem vették figyelembe. Például az adatok továbbítása, valamint az adatok korlátozását, ott is figyelembe kell venni annak az irányelvnek a kapcsán. Sajnálatosnak tartjuk. A mérsékelt megközelítést Kornélia is említette, csak nem ránk erőltetik ezt a mérsékelt megközelítést, és akkor a különböző uniós intézményeknek külön-külön rendszere lesz majd, vagy marad majd a jövőben is. Az adatvédelmi reform elején az volt az elképzelés, hogy a legmegfelelőbb az lenne, ha lenne egy rendszerünk, egy egységes eszközünk egyetérte Kornéliával abban is, hogy a belső szabályokkal kapcsolatban vannak problémák. Igen, itt belső szabályokat említenek akkor, amikor korlátozzák a személyes az adatalanyok adatvédelmét, megfelelő jogalapra kell tudnunk hivatkozni. Nagyon jó, gyümölcsöző volt a tímünkben a munka, és örülök annak, hogy az e-privacy rendeletet is figyelembe vesszük, hiszen vannak itt kereszt hivatkozások, és akkor mm, ugyanabban az ütemben zárul a munka mindennel kapcsolatban csomag keretében. Köszönöm, Jan Albrecht kap tessék. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak az adatvédelemmel kapcsolatos munkát. Véleményem szerint a javaslatban a lényeg az, hogy kimondjuk, hogy a különböző szabályoknak alkalmazandóak kell lenniük a különböző ügynökségeknél, uniós szerveknél, stb. Nem lehet az, hogy bizonyos ügynökségek elkülönülten eltérő szabályokat alkalmaznak. Nyilván lehetnek más szabályok is a rendelet mellett, de az Általános szabály ez, ezt kell alkalmazni az ügynökségekre. Talán gondolhatnánk arra is, hogy harmonizáljuk az adatvédelmi szabályokat, a konkrétabb adatvédelmi szabályokat. Az Európai Bizottságnak van egy interoperabilitásra vonatkozó javaslata is. Annak alapján előfeltétel a releváns harmonizáció az adatvédelem területén, akkor, amikor ügynökségek, rendszerek cserélnek információt egymással. Ez a megfelelő alkalom arra, hogy jogalkotási módosítással éljünk, használjuk ki a lehetőséget ténylegesen használjuk ki, és gyakoroljuk nyomást az uniós intézményekre és az ügynökségekre, hogy egyezenek meg egy közös szabálycsomagban. Elmondanám azt is, hogy nem lehet a gyakorlat, a belső szabályzat használata jog, jogalapként a tagállami hatóságoktól a azt várjuk el, és a rendészeti szerveikre vonatkozóan is azt várjuk el, hogy jogszabályokat fogadjanak el, és a jogszabályokban lefektetett sztenderdeket. Nyilván lehetnek különleges szabályok is, vagy belső szabályzatok, de ez nem elegendő. Ez a lényege annak, amit itt most mondani szeretnék és állok elébe a módosító indítványok megtárgyalásának, a kompromisszumok megtárgyalásának, de úgy érzem, hogy az anyag nagyon is jó irányba halad. Köszönöm szépen, Jan. Most az elnökségnek adok szót, Giliberti úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kaphattam. Jó napot kívánok mindenkinek. Rövid felszólalásomat két részre osztom. Beszélek az eljárásokról, utána pedig a tartalomról. De Először szeretném méltatni a bizottság kiváló munkáját. Igen, a tanács végső szövegváltozata és a jelentéstevő módosításai is apró módosításokat vezetnek csak be az anyagba, ez jó jel a trialógusra nézve. Nézzük az eljárásokat, és azt, hogy a tanács hol tart jelenleg. Azt követően, hogy a bizottság előterjesztette a javaslatát, egy sor szakértői ülést bonyolítottunk le. Háromszor beszéltük meg az összes cikket, és ezután a szakértők szintjéről tanácsnoki szintre vittük, és utána a korepe szintjén a nagykövetek megbeszélték az anyagot. 2017. május 3-ától kezdődően lezártnak számít a dosszié, a múlt héten a bel- és igazságügyi miniszterek június 8-i ülésén a miniszterek jóvá hagyták a szöveget. Azaz a tanács készen áll arra, hogy tárgyaljon a parlamenttel a miniszterek által jóváhagyott szövegről, ami pedig a tartalmat illeti. Négy nagy kérdéskör azonosítható be, vannak más mellékesebb kérdések is, de négy fő kérdéskör van itt. Említett ezeket az előadó is. Itt van a hatály kérdése, belső szabályok, EDPS és az administratív szankciók, közigazgatási szankció kérdése. A szankció kérdésével fogom kezdeni, ez a legkönnyebb kérdés. A tanács, de ha jól láttam, az előadó is azt mondta, hogy maradjon az a bizottság eredeti szövegjavaslata az anyagban, ami a belső szabályokat illeti. Azt követően, hogy átnéztük az előadó jelentését, azt látjuk, hogy elvégben meg tudunk egyezni a kérdésben. A tanács és az előadó is elmondták, hogy tiltani kell a belső szabályok szabályzata alkalmazását, ezek alapján nem lehetne derogálni a az emberi jogok alkalmazásától. Ami pedig az EDPS-t illeti, a tanács nem tekintene el a bizottság javaslatától, bár azért apróbb módosításokat tett. A negyedik és utol, egyben utolsó kérdés, a hatály kérdése. Az elnökség egész egyszerűen lecsiszolta azt a szöveget, csiszolgatta azt a szöveget, amelyet a bizottság előterjesztett. A hatály alatt két alpont van, ott van egy rész a hatája korábbi harmadik pillér értelmében, említették itt az Europolt, Eurojustot és az EPOlt, a második alpont pedig a hatály kapcsán a tanács által bevezetett szöveg a korábbi második pillére vonatkozik, olyan ügynökségekről van itt szó, amelyek a korábbi második pillér hatája alá tartoztak. Mindent összevetve a tanács ezzel töltötte az elmúlt négyes fél hónapot. A fő vezérelv a koherencia volt, és az, hogy a, az alaprendelethez tartsuk magunkat. Ne feledjük, hogy az alaprendelet 2018. május 25-én lép hatályba, azaz rövid időn belül. A tanács mától készen áll arra, hogy tárgyaljon az Európai Parlamenttel, az előadónak és kollégáinak minden jót kívánok, hogy véglegesíthessék a munkát annak érdekében, hogy a tanács a parlamenttel tárgyalhasson és megegyezhessen annak érdekében, hogy 2018. május 25-én a GDPR az alaprendelet, és ez a rendelet is, amely az uniós szervekre és ügynökségekre vonatkozik, hatályba léphessen. Tehát, hogy a két anyag egy napon léphessen hatályba. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság kap szót, Mikov úr. Köszönöm szépen. Először köszönetet mondanék az előadónak és az árnyék előadóknak a jelentésért. A tanács elnöksége az imént elmondta, hogy a három intézmény nagyjából ugyan abban látja a célt, hogy tartsuk magunkat az alaprendelethez, és hogy vegyük figyelembe az adatvédelmi szabályokat. És fontosnak tartjuk azt is, hogy gyorsan lezárjuk a munkát, annak érdekében, hogy a rendelet ugyanakkor lépjen hatályba, mint az alaprendelet, valamint a rendőrségi irányelv, konkrétan a jövő év májusában. Egy sor olyan kérdés van, melyel kapcsolatban egyet tudunk érteni a javaslattal, de van néhány olyan kérdés is, mely a mi szempontunkból problémásnak bizonyul. Ezekre szeretnék kitérni. Az elnökség említette az előbb a belső szabályzat kérdését és a 28-as módosító indítványt. Úgy gondoljuk, és egyébként ezt megbeszéltük a tanácssal is, hogy fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi a hasznossága a belső szabályzatnak. Miért nem lehet megengedni azt, hogy pusztán administratív szövegekre hagyatkozzanak az uniós szervek. Azért, mert ők nem rendelkeznek olyan eszközökkel, mint a tagállamok. Közigazgatási rendeletekre ugyan hivatkozhatnak, ez jognak minősül, viszont az uniós szervek esetében a jogalkotói szövegeknek sokkal precízebb a hatája. A tanács szerette volna biztosítani azt, hogy a belső szabályzat a jognak minősüljön, de ehhez egy sor kritériumnak kell eleget tenniük. És ez egy nagyon érdekes munkát jelenthet a továbbiakban. de ez lényegbe vágóan módosítaná az uniós szervek, ügynökségek munkáját. A másik dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, a 47. módosító indítvány a 42. cikkre. Itt a konzultációról van szó, az EDPS-t, EDPB-t meg kell kérdezni. A javaslat célja precíz szabályokat bevezetni arról, hogy mikor kellene az adatvédelmi biztossal egyeztetni, kimondjuk, hogy mit kell tenni a végrehajtási jogi aktusok esetében, megbízáson alapuló jogi aktusok esetében, stb. És ott szerepelnek határidők is. De ez nem jelenti azt, hogy a, a az informális konzultáció nem engedhető meg. Itt most mi az anyagban a kötelező megkérdezésről, konzultációról beszélünk csak. Az informális megkérdezést nem érintjük, mert arra nagyon is szükség van, nagyon hasznos, ez, hasznos lesz a jövőben. Van egy olyan pont is, melyel kapcsolatban fenntartásunk van például arra kötelezettségre vonatkozóan, hogy legyen központi nyilvántartás, legyen ez lehetőség az intézmények számára, de ne legyen kötelezettség. Ami pedig a 22. módosító indítványt illeti a 9. cikkre vonatkozóan. Véleményünk az, hogy észszerű megkövetelni a fogadófél esetében azt, hogy bizonyítsa az adatovábbítás szükségességét, ne az uniós intézményeket terhelje ez a kötelezettség. Végezetül módosították az anyagot annak érdekében, hogy a GDPR-ral összhangba hozzák bizonyos cikkeknél. Igen, hát mi is megpróbáltunk minden tőlünk tehetőt megtenni azért, hogy igazodjunk a GDPR-hoz, de azért szükség volt arra is, hogy a 2001 per 45-ös rendelt néhány cikkét figyelembe vegyük, mert jobban védték az adatalanyokat, és ezért nem vettük át a GDPR idevágó cikkeit szó szerint. Végezetül, ami a tanúsítást illeti, Véleményünk szerint nem megfelelő az, hogy az uniós intézmények és szervek esetében előírjuk a tanúsítást. Ez inkább a mm, magánentitások esetében lehetőség, ezért nem irányozzuk ezt elő az uniós intézmények és szervek esetében. Veresképpen pedig szeretném elmondani, hogy, hogy a hetes cikk, amely a 21-es módosító, amelyre a 21-es módosító vonatkozik, ez sohasem kaptunk semmiféle bizonyítékat arra vonatkozóan, hogy fel, meg kell tartani ezt a cikket, viszont sok zavarodottságot láttunk az érdekelt felek részéről. Úgyhogy megtartottunk számos elemet a hetedik cikkből, a preambulum bekezdésekből, de ezt kivettük magából a szövegtörzsből. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Kornéliai a szó, hogyha szeretne esetleg konklúziót vonni. Először is köszönöm a sok kérdést, a sok nyilatkozatot a frakciók részéről, a tanács és a parlament, a bizottság részéről is. A kérdés az volt eleve, hogy a GDPR kapcsán megvizsgáljuk, hogy mi szerepeljen benne, mi kerüljön ide, és mi nem. Legyen egy külön fejezet, ezt meg kell vizsgálnunk, és szívesen meg is tesszük, de egyelőre nem látunk indokot arra, hogy bizonyos részeket kihagyjunk. Operatív adatok nem, ezeket nem akarjuk kivenni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet többször, amelyről többször vitáztunk már, úgyhogy ezt nem szeretnénk, hogyha ez esetleg félreértésre ad okot, akkor meg kell vizsgálnunk az irányelvet nem veszük figyelembe, meg kell néznünk, amit az SND mondott, ez fontosnak tűnt számomra, ugyanis fontos, hogy az irányelvet figyelembe vegyük, és ha jönnek módosítók, akkor mindenképpen a harmonizációra kell törekednünk. És ez az összes területre ki kell terjedjen, ami a hatályt illeti, ez a legvitásabb kérdés. Elgondolkodtunk azon, hogy hogyan járjunk el. Ha van egy saját adatvédelmi rendszerünk, mit tegyünk ezzel, hogyan kezeljük. Én szívem szerint kihagynám, de nyitott vagyok a javaslatok iránt. Úgy véljük ugyanakkor, hogy a harmonizációra mindenképpen szükség van. Éppen ezért ezt a kompromisszumos javaslatot ezért fogalmaztuk meg. Ezt várjuk el a bizottságtól következő lépésként illetve az első lépés azt jelenti, hogy az adatvédelmi rendszereket összhangba kell hozni az irányelvvel, de ennek ellenére egy jogi aktust ennek fényében módosítani kell. A 72 ban ezt fogalmaztuk meg, meg kell vizsgálni az unió jogi anyagait, ez volt a javaslatunk, de ha vannak más javaslatok, akkor nyitott vagyok. Egyelőre azonban ezen az úton indultunk el, ami nyilvántartást illeti. Ez egy kisebb javaslat, amely ugyanakkor nagyon hasznos lehet, mert jobb tekintést adhat a DPO-k számára is, hogy mi hatályos és mi nem, mi létezik és mi nem. Ez nagyon észszerű lehet, ez többször felmerült, a DPO-k részéről is, az ilyenfajta szabályozás szükségessége a 9-es cikk. Igen, ezt megvitathatjuk. Itt is a dokumentumokhoz való hozzáférésről van szó. Nyilván ez egy vitás kérdés már régóta. Megpróbáltuk ezt finom hangolni, de természetesen szeretnénk ennél a megfogalmazásnál maradni. Aztán a tanúsítás, ezt is a bizottság kritikusnak tartja. Rendben, akkor beszéljük meg még egyszer. Mi úgy gondoltuk, hogy ez egy jó kiegészítés a GDPR-hoz kapcsolódóan, egy olyan megoldás, amelyet szeretnénk megőrizni. Talán egyelőre ennyi lenne részemről. A belső szabályok pedig, hát azt hiszem, hogy szeretnénk a határozott álláspont mellett kimaradni, ugyanis számunkra nincs komoly ok az annak fényében sem, amit a bizottság mondott, de megvizsgáljuk. Szeretnénk gyorsan kompromisszumos tárgyalásokat kezdeményezni. Azt hiszem, hogy gyorsan ezt tető alá tudjuk hozni, és úgy gondolom, hogy tartjuk eddig az ütemtervet is. Thank you. Köszönöm, Cordelia. Köszönöm az árnyék előadóknak. A július 14-e a határidő módosítások benyújtásához. Köszönöm. Most pedig folytatjuk a hatos napi rendi pontunkkal, amely az e-privacy-vel kapcsolatos. E-privacy javaslat. Tudjuk, hogy ez egy fontos javaslat, amely az Európai Unió adatvédelmi irányelveit fogja ki egészíteni. Ez már megkezdődött az általános adatvédelmi rendelettel 2016-ban. Intenzíven együtt Intenzíven folytak a munkák az elmúlt időszakban, most pedig Máriu Loristinnek a jelentését fogjuk, jelentés tervezetét fogjuk meghallgatni. Át is adom a szót. Köszönöm, Claude, köszönöm a lehetőséget, Nagyon szeretnék mm, köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a folyamatban, amely rendkívül intenzív volt. Tehát mindenkinek köszönöm, aki részt vett a jelentéstervezet kialakításában. Először is köszönöm a bizottságnak, ugyanis nagyon jó volt az együttműködés. A 29-es cikk alapján működő munkacsoporttal nagyon jó volt az együttműködés. Köszönöm az árnyék előadóknak, akik részt vettek az érdekelt felekkel való egyeztetésben. Köszönöm mindenkinek, aki ott volt a kerekasztal egyeztetéseken. Köszönöm Elénának, Matildának és mindenkinek, aki ott volt velünk és segített ennek a jelentéstervezetnek a megszövegezésében. Remélem, remélem, hogy jobban megért, sikerült megértenünk az egész témát. A kiinduló pont, a bizottságnak a kiinduló pontja nagyon jó volt, de az eszmecserénkben, az eszmecserénk során, az fel kell történő eszmecserék során megnéztük, hogy melyek azok a témák, amelyek még megosztóak. Az első ilyen téma az az e-privacy rendelet, illetve az általános adatvédelmi rendelet közötti kapcsolat. A technológiai változások szükségesítették, hogy reagáljunk rájuk, az irányelv, a múlt irányelv nem fette le az új technológiát, az új technológiát, új kommunikációkat, és nem foglalkozott az új média jelenlétével, a közösségi hálóval például, de most már a smart, okos technológiák, a gépek közötti kommunikáció igazi kihívást jelent számunkra. A GDPR-ral kapcsolatos munkánk fontos és erős keretet, általános keretet teremtett. A kérdés, hogy hol van a különbség az e-privacy rendelet tel kapcsolatban, hol lehet ezt a GDPR-ra kiegészíteni, elmélyíteni. Először is nem szabad elfelejtenünk, hogy a GDPR, az adatvédelmi rendelet, a 8-as cikkre épül, tehát az adatvédelmére épül. Az e-privacy rendelet pedig a hetes cikkre épít, vagyis az a magánélet védelmére alapul. Gondolom mindenki érti, hogy mi a különbség az adat és az élet között. Ez igen csak összetett, minden magánélettel kapcsolatos kérdés igen csak összetett. Értjük, hogy a magánélet védelme az nem csak alkalmanként alapvető jog, hanem a mm, személy, a mm, tudat, a, a szólás szabadságnak a védelmével összecseng a személyes életvédelme. Láthattuk, hogy vannak olyan autoritár rezsimek, amelyek legelőször az emberek személyes életét, magánéletét támadják. Fontos dolgok kerülnek elő, amikor megnézzük a hatályt. A legfőbb téma az az, hogy az elektronikus kommunikációban mit is ez mit is értünk? Például a gépek közötti kommunikáció beletartozik-e ebbe a kommunikációs formába? A bizottság nem teljesen egyértelműen fogalmazta meg, hogy hol is van az elektronikus kommunikációnak a határa. A gépek közötti kommunikáció független rendszer, az ember nem is vesz ebben részt, úgyhogy kiegészítettük az anyagot, a definíciót, és mi azt mondjuk, hogy a hatályba nem minden gépek közötti kommunikáció tartozik bele, csak hogyha emberrel kapcsolatos kommunikációról van szó például um, smart um, fonok, smart homok, de az ipar um, az iparban megvalósuló gépek közötti kommunikációt nem értjük az elektronikus kommunikáció definíciójába bele. A szolgáltatásokra is kihatnak az elektronikus kommunikációnak a haladásai. Amikor megnézzük a, a hatályt, akkor láthatjuk, hogy nem csak a kommunikációnak a folyamata a fontos, nem csak az, hogy az információ hogyan, hol is megy keresztül, hanem a kapacitások is fontosak. Például az okos telefonok, az, hogy mennyi információt tudnak tárolni ezek az okos eszközök, például az okos telefonok. Napról napra nő az adattárolási kapacitás, egészen elképesztő mennyiségű adatot tárolnak a telefonok a személyes a magánéletünkről, a kontaktjainkról, az életünknek minden napról részletét ismerik már az okos telefonok, és ezek is részét képezik a magánéletünknek. A hatályba tehát beleért beleértjük a adattárolási kapacitását is ezeknek a készülékeknek. A bizottságnak a javaslata az embereken, mm, egyéneken túl a, nem csak a természetes személyekre, hanem a jogi személyekre is kitért, ez pedig nem egyértelmű helyzetet eredményezett. Nem beszélhetünk jogi személyek magánéletéről, az alapvető jogok is máshogyan kerülnek elő a jogi, mint a természetes személyek vonatkozásában. A de a jogi személyek közötti kommunikáció az már egy más kérdés, éppen ezért mi szeretnénk különbséget tenni, például felhasználó, végfelhasználó. Amikor végfelhasználóra beszélünk, akkor jogi személyekről is beszélünk, viszont maga a felhasználó az csak természetes személy lehet, jogi személy pedig nem. A határnál az is probléma, hogy az elektronikus kommunikációs kódok még most is alakulnak. A bizottság javaslatához képest mi nyitottabbak, le, nyitottabban fogalmaztunk, és amikor majd a végső kódex megszületik, akkor megnézzük, hogy ez hogyan is kapcsolódik össze a bizottság javaslatával. Kiemelném még azt is, hogy az ötös cikk nek a szövegezése az az egész rendeletnek egy fontos üzenetét tartalmazza. Kimondja, hogy hogyan kell védeni a személyes adatokat. Tehát ez egy alapvető üzenetet fogalmaz meg az az ötös cikk. Ami pedig a feltételeket illeti, amikor a magánéletvédelméről beszélünk, akkor ugye felmerülnek kivételek is, és hát a bizottsági szövegjavaslatban már benne voltak ezek a dolgok, mi szerettük volna a listát kiegészíteni, ugyanis az eszmecsere az adatvédelmi rendelettel kapcsolatosan tovább is folyik, az rendelet ez alapját képezi a, a többi a témában működő tevékenységnek. Nem szólt, hogy a magánélet védelmébe bárhogyan is beavatkozzunk, ezért van szükség a lehető legkonkrétabb listákra, listára, ahol láthatjuk, hogy ez a, ez a rendelet hol is lehet eredményes. Ami a ami az egyik legnagyobb változást, újítást illeti. Mi is volt a legnagyobb újítás, amelyet szeretünk volna bevezetni? Az a következő. A felhasználók kapacitása, képessége a saját magánéletük védelmére. Tudjuk, hogy a legfőbb téma, és ebben már mindannyian egyetértünk, az az, hogy az emberek nem mindig képesek felmérni, és megfelelőképpen használni a technológia lehetőségeit arra, hogy megvédjék a saját magánéletüket. Sokszor nem foglalkoznak az emberek az adatvédelmi beállításokkal, nem tudják, hogy milyen adatvédelmi beállítások állnak rendelkezésre. A szolgáltatók pedig a felhasználóra hárítják a felelősséget a saját magánéletük védelmét illetően. Azt mondják, hogy be lehet állítani, hogy hogyan szeretnék a felhasználók védeni a saját életüket. Itt vannak idősek, gyermekek, fogyatékkal élők, kevés oktatásban részesült emberek is, akik nem lehetnek felelősek ezekért az összetett műveletekért, amelyeket alkalmazni kell az eszközökön a megfelelő magánéletvédelmi beállítások aktiválása érdekében. A felhasználó be tudja állítani a saját eszközén, hogy az adatvédelmi beállítások milyenek is legyenek, a trackinget is ki lehet kapcsolni, be lehet állítani, de fontos, hogy tudatos döntés legyen ez. A bizottsági szöveg kapcsán nagy vitát váltott ki az első, illetve a harmadik felekkel kapcsolatos sütik. Amikor látjuk a technológiai fejlesztéseket, akkor egyetérthetünk abban, hogy a a trackinggel kapcsolatos beállítások és információk mm, hasznosak, néha kevésbé, beleavatkoznak a magánéletbe, néha kevésbé. Ezen okok miatt megpróbáltunk nem különbséget tenni az első és harmadik felekkel kapcsolatban általánosabb hozzáállásra van szükségünk, amelyel rugalmasabb választásokat lehet eszközölni. Az általános adatvédelmi rendeletben és itt is a magánélet védelmére, az alapvető magánélet védelmére nagy hangsúlyt fektetünk. Az alapbeállítások egyrésztről, másrésztről viszont már a válaszott magánéletvédelem azt jelenti, hogy az európai fejlesztők, szolgáltatók új technológiákat alakíthatnak ki, amelyeknek az lesz a versenyelőnyük, hogy a rendkívül összetett témákat megoldják. Jó látni, hogy már most nagyon sok olyan vállalat van, amely több mint száz találkoztunk több mint száz olyan vállalattal, érdekelt féllel, amely ezekre a kérdésekre már magától is nagy hangsúlyt fektet. Nemrégiben egy digitális konferencián Máltán láthattam, hogy a technológiák, az új technológiákkal már együtt jár ezen, megold, ezen problémáknak az újszerű megoldása. Nagyon remélem, hogy mindez ösztönzőként fog hatni az európai ipar fejlesztésére. Na már most. Ha az intézményi oldalt nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy a monitorozás, az ellenőrzés megfelel az általános adatvédelemnek, a megfelelő intézmények megfelelő hatáskörrel rendelkeznek, és az Európai Adatvédelmi Testület rendkívül fontos témákkal foglalkozik. Gondoljunk itt arra, hogy hogyan lehet a gyermekeket jobban védeni, jobban megvédeni. Még mindig keresük a megoldásokat, de már látjuk, hogy sok részletre ki kell térnünk, és például az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatással fog élni a szolgáltatók felé. Azt gondoljuk, hogy rendkívül fontos a konzisztencia, a mm, adatvédelmi rendelet, illetve a magánéletvédelmével kapcsolatos rendelet között fontos, hogy legyen átjárás. Tegnap Gabriel asszony, aki a kérdésünkre, a kérdéseinkre válaszolt, rendkívül módon kiemelte, és örültem is annak, hogy kiemelte, hogy számára az e-privacy, illetve a GDPR rendkívül fontosak. Hát fontos, hogy az intézmények ne keltsenek zavart a felhasználók körében. Nagyon szoros határidők mentén dolgozunk, Köszönöm, hogy az árnyék előadók ezt megértik, és munkára készek. Szeretnénk őszre elkészülni. A módosítások benyújtásának határideje lehetne a nyári szünet előtt, és szeptemberben már úgy jöhetnénk vissza, hogy ezekkel a kérdésekkel rögtön tudunk foglalkozni. július 5 volt az eredeti határidő, most már 10-ét javasolunk, tehát július 10-ét 10 5 óra, tehát kérjük, hogy addig küldjék el nekünk a módosítókat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mário mindig úgy adod elő az anyagokat, mintha ez lenne az első alkalom, annyira lelkes vagy, de van még most időnk a vitához, 12-kor aztán szavaznunk kell, és úgy tudom, hogy az árnyék előadók sok mindent szeretnének elmondani. Felolvasom a hozzászólók listáját, és aztán megnézzük, hogy valaki szeretne még csatlakozni, és talán a listát. Dalton, Mrs. Intervelt, Mrs. Ernst, Mr. Albrecht, and Mr. Voss additionally. Szeretne valaki még hozzászólni ebben a vitában? Ha nem, akkor lezárom a listát, és 12-ig van időnk. Először is Bóni úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Máriunak, a jelentése ismertetéséért, illetve azért, mert az előkészületek során szorosan együttműködtünk. Máriu különböző kerekasztal tárgyalásokat szervezett, érdekelt felek bevonásával, ami azt hiszem, hogy nagyon inspiráló volt mindannyiunk számára. Így alaposabb ismereteket szerezhettünk a helyzetről, és jobban megismerhettük, megérthettük a vonatkozó kérdéseket. Értem, hogy ennek a rendeletnek a célja az, hogy a távközlés, a hírközlés bizalmasságát, titkosságát szavatoljuk, növeljük. Marió is elmondta, hogy az alap sokkal inkább kapcsolódik nem annyira az adatokhoz, hanem a magánélet és ennek különböző megnyilvánulásaihoz. Tehát egyértelmű, hogy ennek fényében, az új technológiai realitás fényében ki kell igazítanunk a jogszabályt, de nem feledkezhetünk meg a másik célról sem, ami az, hogy biztosítsuk az adatok szabad áramlását. Ez nem jelenti azt, ez nem csak a személyes adatokat és azok bizalmasságát jelenti, de ebben a kontextusban ezt szem előtt kell tartanunk. Egyetértek azzal, hogy a javaslat célja a hírközlés, a kommunikáció bizalmasságának biztosítása. Szerintem a hatályt ezért az összes szereplőre ki kellene terjesztenünk, mindazokra, akik hírközlési szolgáltatásokat nyújtanak. Ugyanakkor nem csak az a kérdés, hogy mit kellene lefednünk a hatályban, mert azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára egyértelmű, hanem az is, hogy hogyan kellene ezt megoldanunk. Gondolok itt arra, hogy kiegyensúlyozott megoldásra van szükségünk. A módosítókban arra törekszem majd, hogy a biztonságra vonatkozó kivételt megerősítsük. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen fontos a felhasználók szempontjából, de biztosítom kellene azt is, hogy a megoldásunk összhangban van az elektronikus hírközlési kódexsel. Köszönöm Máriónak, hogy a definíciót kiigazítja, foglalkozunk a kódexsel, dolgozunk ezen. Úgy vélem ezért, hogy minden egyértelmű kell, hogy legyen. És a következetességre kell törekednünk, összhangba kell hoznunk ezt az anyagot az adatvédelmi alaprendelettel, el kell kerülnünk az ellentmondásokat. Említettel, és benne van a jelentés tervezetben, vannak további megoldások a gépekre vonatkozóan. Komoly aggájaim vannak a géptől gépig való kommunikáció szempontjából. Ez most egy elképzelés mindössze, de nem vagyok biztos abban, hogy nem túl korai-e ezt részletezni, de az összes javasolt megoldást kész vagyok figyelembe venni. Biztosítanunk kellene azt is, hogy a megoldások végrehajtása technológiailag semleges lesz, és figyelembe kell vennünk mm, az egész javaslat során ezt. Például a böngészők, illetve a sütik közti tétel. Tudjuk, hogy nem minden harmadik féltől érkező süti káros. Azt hiszem, hogy a célokra kellene összpontosítanunk, milyen célt szolgálnak Biztosítanunk kellene azt, hogy a végfelhasználó tájékoztatást kap, hogy az ő adatai, arról, hogy az ő adataival mi történik, és képes ezért egy megalapozott döntést hozni. Másfelől úgy vélem, hogy ösztönzőket is kellene alkotnunk, hogy felhasználóbarát megoldásokat nyújtsanak a szolgáltatók. Tehát egyensúlyra kell törekednünk, megalapozott döntéseket hozó egyénekre van szükség, egyfelől, másfelől pedig a vállalkozások szempontjából fontos, hogy sokkal inkább olyan megoldásokat nyújtsanak, amelyek tisztelmen tartják a bizalmasság kérdését. És az innováció lehetőségei, például a nagy adathalmazok, fontos, hogy ezek a magánélet tisztelben tartása szempontjából semlegesek legyenek. Lehetünk bizonyos területeken rugalmasak, hogy az innovációt lehetővé tegyük, például az adatok további feldolgozása szempontjából, ugyanakkor be kell vezetnünk szükséges és egyszerű, egyértelmű biztosítékokat. A javaslat 11-es cikke a korlátozásokról szól. Szeretném biztosítani, hogy a bíróság ítéletét nem lépjük át. Vannak ezzel kapcsolatban aggájaim. A tagállamokra vonatkozó redundáns rugalmassággal kapcsolatban vannak két tegyeim, hogy változtassanak olyas valamin, ami szembe megy majd az adatvédelemmel, illetve az adatok továbbításának bizalmasságával szemben ami pedig a rendelet végrehajthatóságát, hatályba lépését, alkalmazhatóságát illeti. Ha nincs átmeneti időszak a szereplőkre nézve, ez aggályos lehet, főleg mivel új technológiai megoldások bevezetésére lehet szükség. Szerintem körültekintőek kell legyünk, és még egyszer meg kell vizsgálnunk ennek a megoldásnak a megvalósíthatóságát. Ez nem azt jelenti, hogy el akarnám halasztani a munkánkat, mert úgy gondolom, hogy el kell végeznünk a feladatunkat, de figyelembe kell azért vennünk, hogy a végrehajtás hogyan valósulhat meg. Részletesebben elemzem ezt a javaslatot, és biztos vagyok abban, hogy konstruktív lesz az együttműködés, ahogyan az korábban is már volt az előadóval és az árnyék előadókkal, és köszönöm, hogy a határidőt kiterjesztették július 10-ig. Bóni úr, köszönöm. Dalton úr az ISZJÁR részéről. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak munkájáért, és azon nyíltságért, amelyet tanúsított. Őszinte kell legyek, ugyanakkor, mert komoly aggájaim vannak. Az eredeti bizottsági javaslattal is már voltak aggájaim, és most a jelentés tervezet láttán ezek csak fokozottak. Azt hiszem, hogy ez az egyének, a vállalkozások és a fogyasztók szempontjából csak ront a helyzeten. Először is, ami az időkeretet, az ütemtervet illeti, nem hiszem, hogy különösebben észszerű ez. Először is most állapodtunk csak meg az adatvédelmi rendeletben, még a alkalmazására sem került sor. Úgy gondolom, hogy jobb lenne, ha kivárnánk, hogy ez hogyan alakul, milyen problémák merülnek fel az alkalmazással, és aztán majd egy felülvizsgált, frissített e-privacy irányelvben megvizsgálhatnánk. Amikor az IMCO-ban ezt elmondtam, akkor Albrecht úr azt sugalt, hogy nincs is még e-privacy anyag, de van, csak éppen hatályon kell, kívül kell helyezni, hogy tovább lépjünk ezzel. Tehát van már e-privacy védelem, várjunk, nézzük meg, hogy a GDPR-ra kapcsolatban milyen problémák merülnek fel, és aztán lépjünk tovább egy korszerűsített anyag, anyaggal. Szerintem ez egy jobb megközelítés lenne, de itt van a bizottság javaslata, és azt is, egy, azt is látom, értem, hogy bizottságként foglalkoznom kell vele. Ugyanakkor a hírközlési kódexet is frissítjük, így gyakorlatilag párhuzamos folyamatokról van szó, tehát összhangba kell hoznunk a kettőt, máskülönben óriási lesz a káosz, főleg a definíciók kapcsán. Úgy gondolom, hogy a definíciók összhangban kell legyenek a kódexsel, ha azt akarjuk, hogy a fogyasztók és a vállalkozások jobb biztonságot élvezzenek, főleg a különböző kapcsolódó szolgáltatásoknál. Ezeket mindenképpen hozzá kell igazítanunk a az anyaghoz. Az adatok feldolgozásával kapcsolatos beleegyezést ellenzem. Szerintem ez megint csak eltér az adatvédelmi rendelettől, amelyben csak most állapodtunk meg, és amit még nem is hajtunk végre. Kérdezem én, hogy mi a baj az, alap, az alaprendelettel. Abban állapodtunk meg, hogy ez egy jó javaslat, most pedig eltérünk tőle. Másodszorban pedig eltérünk az alapjogi kartától is, amit elég furcsának tartok, hiszen a karta 8. cikke azt írja egyértelműen, hogy mindenkinek joga van a személyes adatok védelméhez, másodszorban az ilyen adatokat méltányosan, konkrét célból kell feldolgozni, és a jogszabályok fektetik le az alapokat. Tehát miért térünk el az alapjogi kartától? Főleg, amikor ez nem kivitelezhető és nem is indokolható. Ami pedig a magánethez való magánetvédelmét illetjük, a machine-to-machine -machine kommunikáció, nem értem, hogy hogyan kapcsolódik a magánélet védelméhez. Beszélünk erről később, de szerintem eh, nem egyértelmű, hogy akkor most a gépek magánélethez való jogát védjük, ami pedig a sütiket, illetve a beleegyezést illeti, ez is aggályos eh, számomra a böngésző választása szerintem elveszi a hatalmat, elveszi a hatáskört a platformoktól és az applikációktól, szerintem nem megfelelő ez a döntés, de elvárnunk hat havonta a beleegyezést, ez túlbonyolít a helyzetet. A végeredmény pedig az lesz, hogy a platformokat teletömjük adatokkal, ez pedig a jelenleg internet modellt meg fogja törni, mert a jelenlegi modell a most szabad, és az az internet, amelyik nem szabad, amelyet fizetünk, azt a célzott reklámokból származó bevételek finanszírozzák. Tehát vannak szabad reklámok, és a nem ingyenes reklámok nagyon költségesek lesznek. Ha valaki fiatal vagy alacsony jövedelmű, ezt nem fogja tudni megengedni magának. Én nem azoknak a pártján állok, akik képesek lesznek fizetni a szolgáltatást, csak azért, mert az árakat emeljük. Szerintem ez nevetséges, és azt is le kellene szögeznünk, hogy az emberek már most is hozhatnak mindenről döntést, hogyha valaki tudja, mi az a süti, akkor tudja azt is, hogy a számítógépéről hogyan törölje. Ha valaki nem tudja, hogy mi a süti, akkor úgysem tudja, hogy mit tesz. Tehát a különböző intézkedések már így is minden számítógépen rendelkezésre állnak, az ember nyomon követheti a saját tevékenységét, és meg kell értenünk, hogy hogyan működik a, az internet. Mondom ezt azoknak, akik megmosolyogják, amit mondok. Ami pedig a biztonsági kivételeket illeti, amit Bonni úr említette, ez nagyon észszerű, meg fogjuk vizsgálni, és más piaci alapú opciókat is meg kell vizsgálnunk. De legyünk egyértelműek, ez egy óriási jogszabály, ami mindent érint, gyakorlatilag minden ágazatot, és gyakorlatilag minden szemét érint. Éppen ezért jól kell ezt összehoznunk, és vannak bizonyos aggájaim, Szeretném, hogyha ezekről beszélnénk. Számítok arra, hogy az előadóval és az árnyék jelentéstevőkkel szorosan együtt dolgozzunk, hogy jó megoldás kerekedjen ki ennek a végén, de el kell ismerjük, hogy vannak nagyon komoly aggályok. Köszönjük, de ettől tekintve azért tetszik önnek, ugye? Nem akarom bagatelizálni az érveit, de azért ez megkönnyebbülés. Mindenki hallgatta önt, Sophie Intfeld következik, az ALDE előadója. Megsporolhatok önnek sok időt, és elmondhatom, hogy minden, amit az előttem szóló mondott, annak az ellentéte az én véleményem, de nem erről van szó. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, nem utolsó sorban azért, mert biztosítja azt, hogy lesz némi dolgom a nyáron, máskülönben unatkoznék, de nem, komolyra fordítva a szót. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó javaslat, jól átgondolt, nagyon jól kidolgozta, nyitott és inkluzív a megközelítése, meghallgatja az érdekelt feleket, és megpróbál olyan javaslatokat kidolgozni, amely a lehető legtöbb magára választ ad. Van azonban valami, amivel lehet, hogy hajlok arra, hogy egyetértsek a úr beszédéből, az az, hogy mindenkit érint. És pontosan ez a lényeg. Itt emberekről van szó, személyekről, akiket védenünk kell. Alapvetően ellenzem ezt a véleményt, amit folyton hajtogatunk, hogy ez tönkreteszi a vállalkozásokat és az internetet. Ezt évek óta halljuk, de az internet él és virul, és ha van esetleg egy akadály, mi jogszabályokat alkotunk, hogy az embereket védjük. Vannak jogszabályok, amelyek által védjük az embereket, és a vállalatok nagyon jól boldogultak az innováció terén, és pontosan erre törekszünk. Nem szeretnék belemenni a technikai részletekbe, hiszen ez alapvetően politikai természetű, és a legtöbb állampolgárt ez érinti, hiszen az emberek szeretik használni az internetet, a szolgáltatásokat szeretik igénybe venni, kommunikálnak, de azt is szeretnék, hogy a kommunikációjuk magán jellegű legyen, és ezt védjék. Ez egy alapvető jog. Dalton úr azt mondta, hogy túl gyorsan haladunk, várnunk kellene. Hát az internet nem vár. Amikor az e-privacy irányelv felülvizsgálatát az előző szakaszban elvégeztük, azt hiszem nem is volt még iPhone, tehát látjuk, hogy milyen gyorsan változik a helyzet, és fejlődnek a dolgok. Tehát ez nagyon időszerű most. Egy utolsó megjegyzésem volna. Örülök annak, amit Mihály Bóni elmondott, és egyetértek Loris asszony javaslatával is a 11-es cikk kapcsán ugyanis valóban nem értem, hogy miért kellene megváltoztatni azt, ami az eredeti 15-ös cikkben szerepelt. Ez nem indokolt, a felülvizsgálat hatáján kívül van. Minden, ami a technológiai fejlődéssel kapcsolatos, nem látom okát annak, hogy kibővítsük az eredetileg már amúgy is elég bő lehetőségeket, amelyekkel a tagállamok élhettek, hogy tömeges felügyeletet gyakoroljanak Egyetértek Borni úr észrevételével, nem lenne szabad túlmennünk a luxemburgi bíróság joghatóságán. Számítok tehát az együttműködésre, elő fogunk terjeszteni módosítókat, de ezek célja csak az lesz, hogy erősítsék az ön javaslatát, mert alapvetően egyetértünk az ön által kijelölt irányjal. Köszönöm szépen, a GUE nevében Ernst képviselő következik. elgondolkodtam én is a hallottakon. Azt hiszem, hogy először meg kell jegyeznünk, hogy itt valóban egy olyan eszközről van szó, amelynek feladata a biztonságot, a bizalmasságot növelni. Ez egy központi fontosságú eszköz, amelyel itt szembe nézünk, és örülök annak, hogy az előadó is ezt ilyen észszerűen fogalmazta meg. A jelentés tervezet véleményem szerint rendkívül jó, és könnyű is ezzel dolgozni. Az adatvédelmi rendelettel és az e-privacy rendelettel való összhang, következetesség, ez biztosítandó, ez, ezzel egyetértek, és mindenhol erre kellene törekednünk, ez végigvonul a javaslatok mögötti logikában is. Két cikket szeretnék még talán megemlíteni, a nyolcas cikket, itt a végberendezésekről van szó. Fontos leszögeznünk, hogy a felhasználók, elől nem tagadhatjuk meg a szolgáltatáshoz való hozzáférést, hogyha eh, nem akarnak jóváhagyni olyan adatfeldolgozást, amelyre nem, amely nem is szükséges. Ezt eh, jól kell megszövegeznünk, az rendeletben is ezt már kértük, az adatvédelmi rendeletben, ezért eh, örülök itt a pontosításnak, illetve a végfelhasználónak az adatfeldolgozást jóvá kell hagynia, nem pedig annak, aki a szerződést megkötötte. Ezt is fontos szabályozni, mert nem mindig könnyű ezt megérteni de úgy gondolom, hogy ha alaposan megnézzük, akkor felismerhető, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. A, a repülőterekre vonatkozó és a pályaudvarokkal kapcsolatos módosított cikk törlése is jó. A 89-es és a 90-es cikk kapcsán nem, vagyunk, nem látjuk egyértelműen, hogy ez egy jó megoldás-e úgyhogy ezen el kellene még gondolkodnunk, és talán egy saját javaslattal is előrukkolunk. A 11-es cikk nem különösebben lelkesít, ez nyilván senki sem csodálkozik. Megnyitni ezt a záradékot az adatok tárlással kapcsolatban, ezzel mindig is küzdöttünk. Ennek ellenére jónak tartom, hogy a 11-es cikk szigorúbban közelíti meg ezt a problematikát, illetve a 23.2-es cikkre való hivatkozás az adatvédelmi rendeletből, ezt is támogatjuk. El kellene gondolkodnunk azon, hogy a végterméknél mi kerekedik majd ki. Hogyha ezt a cikket úgy alkalmazzuk, ahogyan azt az előadó javasolta, akkor lehetséges, hogy a 28 vagy 27, tehát az adatok tárolásában 27 vagy 28 különböző törvény lesz hatályban a 11-es cikk, szerintem ezt valóban ki kellene venni, így az uniós hatáskör érvényesülne csak. Ezek lennének, ez lenne számunkra egy további fontos kérdés. A technológiai semlegességet, Bóni úr említette, ezt mi is támogatjuk, mindenképpen ezt biztosítani kell, és a felhasználó barát megközelítés nagyon fontos, támogatjuk, és úgy gondolom, hogy erre vonatkozóan is kidolgozunk majd egy-két módosítót. Ennyi lenne nagy vonalakban. Köszönöm még egyszer az előadó munkáját. Thank you. And... Köszönöm szépen. Abrecht úr a zöldek nevében tessék. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkáért. Persze mindannyian tudjuk, hogy rendkívül ambiciózus határidőkkel dolgozunk. Megértjük azt is, hogy gyorsan be kell küldenünk a módosító indítványokat. Kaptunk egy kis időt július 10-ig, úgyhogy meg fogjuk ejteni ezeket. Nagyon várjuk a tárgyalásokat is, a beszélgetéseket az előadóval, illetve árnyék előadókkal. Néhány megjegyzésem lenne. Először is általában véve fontos megérteni azt, hogy ez egy legspeciális a GDPR mellett, tehát tisztázni kell azt is, hogy az alaprendelet az alkalmazandó az esetek többségében. És aztán, ha van egy különleges szabály az e-privacy rendetben, akkor az szabályoz bizonyos különleges helyzetekben. Ez egyébként a GDPR-ban is szerepel. Fontos lenne még inkább tisztázni a rendeletben azt a kérdést, hogy milyen helyzetekben alkalmazandó a GDPR, és hogy csak egész egyszerűen általában véve alkalmazandó a GDPR, de akkor nincs szükség arra, hogy újra külön hivatkozzunk erre. Ezzel közdünk. Kicsit nehéz megérteni, hogy hogyan értendő ez jogilag. Éppen ezért észszerű lenne, ha már a korai szakaszban, azaz most, a jogi szolgált elmondaná véleményét arról, hogy a legspeciális a GDPR alaprendelethez hogyan viszonyul, és megvizsgálná azt, hogy különböző helyzetekben ezt hogy kell alkalmazni. Az én benyomásom az, hogy a bizottság javaslata nem száz százalékban logikus olyan, logikus olyan értelemben, hogy hogyan kell eljárni. Jó lenne szakértőket bevonni ebbe az általános kérdésbe. A másik megjegyzésem pedig az, és ezt említettem már, hogy az elején tisztázni kell, és ki is kell mondani, hogy az uniós állampolgárok és fogyasztók jogait nem csorbítjuk az online környezetben. Azt látjuk, hogy egyre több embert nyomon követnek a különböző applikációk használata során. A, majd később a dolgok internet használtakor a kocsiukat követik, a, követik őket a boltokba, a boltok kapujáig, ajtajáig, stb tehát még inkább nyomon fogják tudni őket követni. Ezért nem indokolt a választóink felé az, hogy csökkentsük a követelményeket az e-privacy rendeletben és a GDPR-ban is. Tehát általános megközelítésként ez az egész így világos. Emellett pedig meg kell néznünk azt, hogy hogyan biztosíthatjuk a jogokat a legmegfelelőbb módon, hogyan kötelezhetjük a vállalatokat arra, hogy garanciákat biztosítsanak. Ezt megbeszélhetjük. Megbeszélhetjük a beleegyezés kérdését. Mi számít beleegyezésnek? Mi a helyzet a kereső beállításaival? Jelenleg a sütik tiltásával, bannerekkel van egy ilyen megoldás, de erről kellene még beszélni. Ilyesfajta megközelítést kellene szorgalmaznunk. Keressük meg a legjobb megoldást. Végül, utolsó megjegyzés, ami ö, a ö, különböző médiumok olvasottságának a mérését illeti, hát a beleegyezés felé elmozdulhatunk itt is. Gondoljunk most azonban az analóg világra. Belépek egy boltba, ismerem a bolt tulajdonosát, és lehet, hogy ő megfigyel engem, tud rólam, hiszen gyakran járok oda, és éppen ezért célzott ajánlatokkal kereshet meg, ajánlhat nekem termékeket. Ez rendben van, és a kapcsolat akkor alakul ki, amikor belépek a boltba. Én is tudom, hogy nem kell belépnem a boltba, de belépek a boltba. És mondjuk a boltban még rajtam kívül 40 vásárló van. 40 vásárló, ügyfelek, de ők ne figyeljenek meg engem, és ne jöjjenek velem a következő boltba, ne kövessenek nyomon engem a következő boltba. Az online környezetben viszont ez van. Ellátogatok egy honlapra, egy korábban soha nem látott honlapra, és azután, ha átmegyek egy másik oldalra, nyomon követnek, megfigyelnek más oldalakra, mindenhol, ott vannak még a kocsimban is ezt kell megbeszélnünk. Szeretnénk ezt? Vagy legyen egy általános követelmény arra, hogy beleegyezésemet kérjék ilyen helyzetben. A technológia tovább fejlődik, de figyelembe kell venni azokat a társadalmi sztenderdeket, amelyek mostanáig az analóg világban is érvényesek voltak. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést az előadóval. Köszönöm. Vosz úr, a Júri nevében tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is feltenném azt a kérdést, hogy Mit szeretnénk általában véve? Egy digitális belső piacot létrehozni, és ott a gazdaságot erősíteni, az adatok szabad áramlását előmozdítani, illetve ha lehetséges, még a kkv helyzetén is javítani. Ehhez jönnek az alapjogok, 7.-8. cikk. azzal szemben, amit mi itt alkotunk a szakbizottságunkban, újra és újra arra lyukadunk ki, hogy minden veszélyes, az em, a, a lakosság számá, szempontjából, az emberi jogok szempontjából. Próbáljuk meg kiegyenlíteni a helyzetet. Említeném itt például az iráni vallási tanácsot, az is valahogy elfelejti, hogy körülötte a világ azért megváltozott. Nézzük meg azt, hogy lehetne jobb az egyensúly a mostanáig kialakítottnál. A bizottság javaslata lemaradt, úgy tűnik, hogy nem is tudta azt, hogy van nekünk egy GDPR-unk. És innen folytatjuk. Jó az, hogy Lauristin kolléganő jelentése nem ragaszkodik ahhoz, ami azon a területen történik, hanem ki egészíti, ki bővíti azt a területet. De lehet, hogy nem annyira, mint ahogy azt szeretnénk. Értem, hogy ö, miért van szükség a legspeciálisra, de miért nem tudjuk azt mondani, hogy a GDPR az alaprendelet, az az általános alkalmazandó, és vannak még plusz szabályaink a kommunikációra. Az is hogy beleegyezés szeretnénk megfogalmazni, vagy erről szeretnénk beszélni, nem segíti a, azt, hogy tisztán lássuk a szabályokat. A metadatok, metaadatok, vagy az, hogy úgy teszünk, mintha ez egy új fajta kategória lenne, az nem így van. Itt pusztán egy adott kategóriáról van szó, amely GDPR hatája alá esik, és különleges követelményekre van szükség az ő esetükben. Pontosan annak az ellentétét érnénk el, mint amit szeretnénk. A beleegyezés még inkább megszünteti a magánszférát. Így a beleegyezésre történő összpontosítás nem a megfelelő eszköz. Be kell látnunk. A minimum az lenne, hogy a legspeciálist megszüntetnénk, és teljes mértékben kiigazítanánk a szabályokat a GDPR-ral, azért, hogy a jogi bizonytalanságot felszámoljuk. Nem látom, hogy miért is járnánk el rosszul, ha így járnánk el. A 13. módosító azt mondja, hogy igen, szükség van a beleegyezésre, de a további feldolgozás esetében további beleegyezésre lesz szükség. Egyetértek a kolléganővel abban, hogy ezt az érintettek nem fogják túl nagy problémának tekinteni, de azért bosszantani fogja őket a folyamatos beleegyezés. az, hogy a direkt marketing kérdését itt nem megfelelő módon oldjuk meg, számomra érthetetlen. Azért a rendszerben képesek kell, hogy legyünk arra, hogy egy-egy reklámot kapjunk, megnézzünk. És el lehet járni különböző módokon. Az, hogy ennyire korlátozóak vagyunk az anyagban, érthetetlen. A kukik esetében nagyon hálás vagyok azért, hogy a kukikat nagyobb mértékben jóvá hagyjuk, de a 23, illetve 83. cikkekben túllépnek a GDPR hatáján. Kérdezném, hogy a 83. módosító esetében a harmadik felek sütjeit, sütjei megengedetnek számítanak-e? A GDPR kiegészítése kapcsán a nyolcadik cikk jelentősen módosul. Nem tudom, hogy hogyan lesz majd lehetséges az adattörlés. Meg kell vizsgálnunk. Emellett, ami az iránymutatások megalkotása, a 119-120. cikkekben a hatóságok számára. Erre vonatkozóan azt mondom, hogy az alkalmazás esetében már így is nagy a bürokrácia, az alaprendelt, a személyes adatok védelméről szóló irányelv esetében is. Ha ezt az egészet mi további iránymutatásokhoz kötjük, akkor az még nagyobb bürokráciát eredményez. Ha a 110. cikket nézem, azt látom, hogy azért a ö, reklámok esetében valamilyen ö, ellentétes vélemény engedélyezni lehetne. Ami pedig a gépi kommunikációt illeti, nem tudom, hogy mi lesznek a logikus következménye a beleegyezés tekintetében. A beleegyezés mostanáig csak emberi nyilatkozat alapján történhetett. A jogi rendszerünk nincs felkészülve a gépi beleegyezésre, És nézzük a végrehajtási szakaszt. A javaslat negyedik cikke utal a kommunikációs kódexre. Az e-privacy javaslat nem élvezhet elsőbséget a kommunikációs kódexsel szemben. Minden tiszteltem azért a gondolaté, hogy mindent egy időben alkalmazni kelljen, de ez jelen esetben ilyen jogi szempontból nem fog működni, de amiatt sem fog működni, hogy a vállalatoknak valószínűleg sokkal, de sokkal több időre lesz szükség, hogy az egészet végrehajtsák. Köszönöm szépen, kedves kollégák, az én hibám volt, szeretem volna meghallgatni az árnyék előadókat, és minden árnyék előadó jelentős hozzászólást tett. Nagyon kevés időnk van, Elnézést kérek a bizottságtól a legutóbbi alkalommal is. Fel kellett függesztem a felszólalásukat. 5 percet adok most, 12, 12 órakor szavaznunk kell, ezért a bizottság kap 5 percet szót, utána pedig Larissa kolléganőnek adok szót, hogy a felszólásokra reagáljon és ha egy kicsit késlekedünk a szavazással, akkor ezért megértésüket, belátásukat kérem. Tehát bizottság, tessék 5 percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon hálás vagyok, hogy egy kicsit több időt adott most nekem, úgyhogy lehet, hogy az előadón asszonynak több ideje lesz. Hálásak vagyunk az elvégzett munkáért. Az önök jelenléte és megjegyzéseik segítenek nekünk. Gyorsan kitérnek néhány megjegyzésre. Szeretnék néhány dolgot tisztázni, elmondanám, hogy a bizottság miért is javasolta azt, amit javasolt. Először is fogalmeghatározások. Jó volt ez az előadó tisztázást kért. Mi azt szerettük volna, hogy a kommunikációs kódexben szereplőkhöz igazítsuk az anyagot, és megnézzük, hogy a jogalkotói folyamatban ott mi van, hogy legyünk következetesek, hiszen kommunikációról van szó. Van egy dolog, ami újra és újra felbukkan a mai napon. A GDPR, valamint az e-privacy egymáshoz való fűződő viszonya. Elhangzott, hogy Albrecht képviselő részéről is, hogy tisztázni kellene, kellene ezt. Az előadó, előadó említette, hogy eltérő a hatály itt, a kommunikáció bizalmas jellege a lényeg. Megkérdezték, hogy miért a jogi személyeket és a gépi kommunikációt is miért szerepeltetjük az anyagban. Azért érez el a GDPR-tól, mert azt nézzük meg, hogy mi zajlik az átadás a transfer során. Ha a jogi személyeket nem fedjük le, akkor ha van egy kisvállalatunk, amely egy másik kisvállalattal kommunikál, az ő helyzetük nem fog a GDPR hatály alá tartozni piacorientált megfontolás ez a javaslatban. Ügyelnünk kell, hogy az online biznisz világból minden ide tartozó hatály alá. A gépi kommunikáció esetében azt mondom, hogy a gépek egy valaki által bevitt adatot továbbítanak. Gondoljunk itt az e egészségügyre. Jó példa ez arra, hogy a kommunikáció nem fedné le a GDPR ilyen esetben, ezért kell ezzel itt foglalkozunk, és ezért beszélünk a gépek közötti kommunikációról. Ami pedig a keresőket, browsereket illeti a bizottság, azt mondja, hogy nem szabályozunk alaphelyzetet, hanem az információkról beszélünk. Boni úr említette, hogy figyelembe kell venni a technológiát, de úgy, hogy a végfelhasználó kapjon nagyobb hatalmat. Dalton úr kérdezett arról, hogy miért van szükség. Azt mondom, hogy a kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv említ arra, hogy említi azt, hogy a mindenképpen a feltételekről, a kereskedelmi feltételekről nyilatkozni kell, beszélni kell a végfelhasználók esetében, és ez a végfelhasználók joga. Ezért mentünk el ebbe az irányba. És szeretünk volna átláthatóbbak lenni. Ami a, a browsereket illeti, véleményem szerint megválaszoltam a kérdésüket, természetesen állok rendelkezésükre. Azt láttam, hogy tegnap az Eurostat egy nagyon érdekes jelentést tett közzé az információk biztonságáról, és ott azt láttuk, hogy az adatok újra felhasználásánál az internet felhasználói közül minden második nem engedi meg azt, hogy a személyes adataikat a reklámokra felhasználják, és a közösségi hálókon a felhasználók 40%-a korlátozza az adataikhoz való hozzáférést. Tehát van a kommunikáció esetében bizalmas jelleg. Ennyit a javaslatainkról. Remélem hasznos volt, és állok rendelkezésükre a határidőig. Ami az időzítést illeti, a parlament, határideje, a parlament által kitűzött határidő összhangban van a GDPR határidőkkel és az általunk javasolt határidővel is. Köszönöm szépen, és elnézést kérek még egyszer azért, hogy korlátoztam a felszólási idejét. Kedves kollégák, türelmüket kérem, szeretném meghallgatni az előadó véleményét ezen fontos dosszié tekintetében. Mária, tessék, Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, úrnak is, és a bizottságnak is ezt a beszélgetést. Nagyon hálás vagyok a konkrétan elhangzott javaslatokért. Azért a javaslatért, hogy forduljunk a jogi szolgálathoz, és kérjük ki a véleményüket a GDPR és az e-privacy egymáshoz fűződő viszonyáról, és arról, hogy mit gondolnak a legspeciálisról, jó lenne ezt őszre megkapnánk, amikor a nyári szünetet követően visszatérünk. Ami a szobaforka konkrét problémákat illeti, melyeket az előadók említettek, ezekről már részletesen beszéltünk magunk között. Azt tudom hangsúlyozni, ami végül is nyilvánvaló volt, Dalton úr megközelítése azt mutatja, hogy politikai véleményeink térnek el egymástól az e-privacy témájában. És sajnálatosnak tartom azt, hogy eltér a véleményem faszúr véleményétől is. Ebben a szakbizottságban azt mondjuk, hogy business first, és csak utána jönnek a felhasználók jogai. Állok ebbe az intenzív munkának, örülök, hogy jóvá tudják hagyni a határidőket, és végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani az EDPS-nek és szolgálatainak. Egyébként velük folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és az elején is szerettem volna megemlíteni, hogy annyira mindennapi volt ez a kapcsolattartás, hogy ez már evidensnek tűnt. Köszönöm szépen, Mario, a munkát és az árnyék előadók munkáját is köszönöm. Szoros a határidő. Július 10-e a határidő, a Libérben pedig októberben fogunk szavazni. Kedves kollégák, következzen a szavazás egy perc múlva. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, ahogy mindenki készen áll, megvan az elektronikus szavazókártyája, kezdjük is a szavazást. Okay, is everyone in... Hogyha mindenki készen áll, akkor kezdjük. A hetes napi rendi pont tárgyalását, büntetés és büntetés végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények, a jelentéstevő Bezsőn asszony, hogyha szeretne felszólalni, akkor önél szó. Köszönöm, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, mindenkinek jó napot kívánok! Örülök, hogy a mai napon szavazunk erről a szövegről. Köszönöm, ez egy közös szöveg, ugyanis a szárnyék előadók nagyon fontos támogatást nyújtottak technikai szempontból, morális szempontból is, és szeretnék nekik köszönetet mondani több árnyék előadó is fordítási problémát jelzett, a végső szöveg, amiről majd a plenárison szavazunk, fontos, hogy nagyon pontos legyen, már ami a jogi terminusokat illeti. Kinyitsi asszony a rezsim francia szónak a jelentésével egy kicsit nem volt megelégedve. Francia és az olasz fordításban volt egy kis csúszás. Én magam is jogász vagyok, és aggódtam, hallottam, az, a szerződő, szerződő, szerzői jogokat, amelyeket copyrightnak fordítottak. Tehát értem, hogy a képviselők miért aggódnak, és miért szeretnének nagyon pontos jogi terminust látni, és jó fordítást látni ebben a szövegben. Köszönöm, és mindenkinek jó szavazást kívánok! Nagyon köszönöm, Bázsrőn asszony. A három, még három képviselőre várunk ők is helyet foglalnak, és akkor kezdhetjük is. 9-es kompromisszummal megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 19a kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Elnézést mondja az elnök, a 12-es kompromisszumról szavazunk most. Tehát a 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19a kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 7a kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 104-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 15-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 110-es. Módosítom. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Tehát 110-es módosítóról szavazunk most. Lezárom a szavazást, elfogadva. 111-es módosítom. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 112-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elnézést, elhagy, itt ott hagytam az irodámban a kártyát. Kézzel szavazható, Kézfelemeléssel? I mean, what am I going to say? No. Of course you can, yeah. Persze, természetesen. Igen. Kézjelzése, ahogyan szoktuk, kérem, hogy készfentetással szavazzon. Rendben lesz így. Tizenkilences kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 126-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 127-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 130-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 133-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12 a kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 149-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 150-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 155-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 156-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 157-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 158-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 159-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 173-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 182-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 186-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 197-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 201-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 220-as, módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 247-es, módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 21-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 264-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 265-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 267-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 268-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 269-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 270-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 272-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 281-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 283-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Bevezető hivatkozások blogban szavazhatunk, kivéve a 9-10-19-es módosítót, tehát blogban szavazunk, és utána majd a 9-es, 10-es, 19-es módosítóról. Tehát blogban szavazunk a bevezető hivatkozásokról, megnyitom a szavazást, kivéve 9-10-19. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Elutasítva. Tízes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez is elutasítva. Jönnek a preambulum bekezdések, egyes kompromis... Hozásmódosítom, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 27-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 34-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 36-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 37-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 45-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 56-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 57-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 59-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 72-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 76-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 88-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 92-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 94-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A módosított szövegről szavazunk most név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 44 mellette, 4 ellene, három tartózkodás. Gratulálunk Bázsaran asszonynak, a jelentéstevőnek. Vége is a szavazásnak, illetve a mai ülésünknek is. Délután szemináriumon veszünk részt. Köszönöm.